Otwieramy z kwadransem akademickim popołudniową naszą sesję. Folytatjuk a délutáni ülést az Agri szakbizottságban. Elnézést kérek a késésért. Ágnyom urat várjuk, vagy vártuk. Hölgyeim és uraim, szeretném üdvözölni a mai ülésünkön Tármattám miniszter urat, ő a tanács elnöke jelenleg, a mezőgazdasági tanács elnöke. Ahogy mindannyian tudjuk, az elnökség kezdetén ilyenfajta üléseket tartunk, meghívjuk az illetékes minisztert. Üdvözlöm Önt, miniszter úr! És ahogy mondtam, nagy örömre szolgál, hogy ezt az eszmecserét ma megtarthatjuk önnel a korábbi üléseken, és uh, például az Agroforum, a Mare Baltikum témában találkoztunk, és akkor is nagyon érdekes vitát folytattunk az európai mezőgazdaságról, az európai mezőgazdaság problémáiról, és az Agri Szakbizottság is uh, szívesen vette ezt az eszmecserét, bizonyára emlékeznek erre önök is. Ma délelőtt koordinátori ülést tartottunk a miniszter úr jelenlétében, és elmondhatom, hogy nagyon kellemes volt a koordinátorok ülése is. Szeretném megkérni, hogy mutassa be az észt elnökség politikáját prioritásait. Az önbeszámolóját követően a koordinátorok szólhatnak hozzá, utána a képviselők, és utána a kérdésekre ön választ tud majd adni. Öné a szó, miniszter úr, természetesen üdvözlök mindenkit, aki a miniszter úr kísérletében érkezett. Miniszter úr, öné a szó. Aitäh. Lugupeetud härra Sie-, poliitilised gruppide Tisztelt Szikerszki úr, tisztelt politikai frakció koordinátorok, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma bemutathatom a szakbizottság számára az első észt elnökség prioritásait – Parlamenti képviselőként dolgoztam Észtországban sok éven keresztül, és nagy örömre szolgál, hogy látom, hogy az Európai Parlament befolyása, befolyása növekszik. Ez azt mutatja, hogy megerősödik az európai demokrácia, és hogy az állampolgároknak lehetősége van arra, hogy közvetlenül a választásokon keresztül befolyásolják az európai politikát. Észtország egy kis ország, Hollandiához hasonló a mérete, lakossága kb. 1 millió. Kis és nyitott országként a biztonság és a jólét nálunk attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek nagyobb csoportok részeként működtetni az országok. Úgy gondolom és úgy hiszem, hogy az európai integráció Észtország számára 13 évvel ezelőtt a csatlakozással nagyon pozitív lépést jelentett, hiszen erősebb országá váltunk. Az EU egyik pozitívuma a vélemények különbözősége az, hogy a kis országok véleményét is figyelembe veszik. Az EU nagyon sokat adott Észtországnak. Az elnökség során reméljük, hogy mi is meg tudunk mindent tenni az EU érdekében. Mielőtt a programunkat bemutatnám, szeretnék köszönetet mondani Máltának a Máltai elnökség alatt végzett munkáért, hiszen ez alapozza meg, és ez segíti azt, hogy mi tovább vigyük ezeket a munkákat. Az elnökség fő feladata a jogalkotási folyamat továbbvitele, és a tanácsban a szakpolitikák előrevitele továbbá az Európai Unió egyéb intézményei előtt is mi fogjuk képviselni a tanácsot. A döntéshozatali, az új döntéshozatali rendszerben az Európai Parlamentnek fontos és középponti szerepe van. Éppen ezért nagy örömre szolgál, hogy ma megjelenhettem önök előtt, az Agri Szakbizottság előtt, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság előtt. Önök fontos partnerek számunkra. Hiszek abban, hogy jól lesz egy együttműködésünk, közös célokat fogunk szolgálni a következő hat hónap során. Elnökségünk mottoja, egység az egyensúlyon keresztül. Észtország meg van győződve arról, hogy fontos Európa egységessége, próbálunk kiegyensúlyozott megoldásokat keresni. Az észt elnökség általános prioritásai a nyitott, innovatív európai gazdaság, ahol az alap szabadságjogok támogatása, valamint a gazdasági tevékenységek határon átnyúló módon való működésének támogatása rendkívül fontos. Biztonságos Európát célzunk meg, megoldásokat fogunk keresni a migránsválságra, a belső biztonság kérdéseire. Folytatni fogjuk a nyitott partnerségek fejlesztését. A digitális Európa a következő téma. Itt az adatok szabad mozgására és az elektronikus szolgáltatások szabad mozgására fogunk koncentrálni. Ezeken a területen Európában az élményzőnyben van országunk, Észtország. Azonos lehetőségeket kívánunk mindenki számára biztosítani, tisztelt képviselő, tisztelt koordinátorok és képviselők! Szeretném bemutatni a mezőgazdaságra vonatkozó észt elnökségi prioritásokat. Modernizáció és egyszerűsítés a kap tekintetében, és az omnibus rendelet, ezekről fogok részletesebben beszélni. Nemzetközi kereskedelmi témákat is fogok említeni, a mezőgazdasági termékek piaci helyzetéről, a termőföld védelméről, az antimikroba rezisztencia elleni harcról és az állati jólét fontosságáról, valamint az állat és növényegészségügyről. Csökkennek a források az élelmiszer előállításához, és más tényezőkkel együtt mindez jelentős nyomást jelent a környezetem. Az EU gazdasági és konkrétan mezőgazdasági szakpolitikájának a mérföldköve a fenntartható élelmiszer előállítás. A kapot tovább kell vinni azért, hogy ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani. A kap jövőjéről folyó vita most folyik az Európai Parlamentben és a tanácsban is, és ez rendkívül fontos téma lesz elnökségünk alatt. A bizottság által júliusban kiadott költségvetési dokumentum sajnos nem a legjobb kereteket biztosítja a mezőgazdasági politika végrehajtásához, hiszen csökkennek a költségvetési keretek. Emiatt valószínűleg még nagyobb nyomás lesz, és még nagyobb lesz a felelőssége a mezőgazdasági szektornak. Ez kihívást jelent a kap jövőjéről folytatott tárgyalások tekintetében is. Most már ismerjük a közkonszultáció eredményeit a kap modernizációra vonatkozóan. Ez fontos inputot jelent a kap jövőjének alakítása területén. Egy fontos következtetés volt, hogy a kap továbbra is közös politika kell, hogy maradjon, de modernizációra és egyszerűsítésre van szükség. Ugyanakkor az elvárások a társadalom részéről és a mezőgazdasági vállalkozók részéről felállított elvárások és a tényleges lehetőségek között elég nagy a szándék. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt találjunk a politikai eszközök tekintetében is. Észtország tovább fogja folytatni a korábbi elnökségek által megkezdett munkát. A kap jövőjéről folytatott eszmecseréket fogjuk szervezni és vezetni. Ez lesz a témája a szeptemberi informális tallini mezőgazdaság és halászati tanácsülésnek. Az utóbbi években fokozódott az instabilitás a mezőgazdasági termékek piacán, ezért a jövő szempontjából fontos a válságidőszakok elkerülése, illetve a költségvetési megszorításokat is figyelembe kell vennünk. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a jövőbeni kapban hangsúlyozottabb szerepet kapjon a kockázatkezelés. Ebben a szakbizottságban tudom, hogy erről a témáról részletes vitát folytattak. Szikievszki úr, várom, hogy milyen lesz a vitánk majd Tallinnban. A jelenlegi kappal kapcsolatban számunkra nagyon fontos az egyszerűsítés. A legfontosabb prioritás számunkra, hogy gyorsan tudjunk előre lépni az Omnibus dossziéval. Októberre, legkésőbb októberre szeretnénk, hogy megszülessen az intézményközi megállapodás. Olyan aspektusokra kell majd koncentrálnunk, amelyek hozzájárulnak a valós egyszerűsítéshez. Tisztelt képviselők, úgy gondolom, önöknek fontos szerepe van ebben, és meg vagyok arról győződve, hogy az együttműködésünk sikeres lesz a következő hónapokban. Az elnökség alatt Észtország szeretne hozzájárulni a európai mezőgazdasági szektor fenntarthatósága és versenyképessége fokozásához. Látjuk a fluktuációt, látjuk a válsághelyzeteket a mezőgazdasági piacban, tej, gyümölcs, növény és sertéshús területén elsősorban. Ezek az utóbbi évek jelenségei. Még ma is érezzük az orosz embargó hatását bizonyos ágazatokban. a gyümölcs és növény ágazatban speciális intézkedéseket vezetett be a tanács elnökségként. Készen állunk arra, hogy fölvessük ezt a témát, és hogy változtassuk a piaci szabályozást ezen a területen. Az Európai Parlamenthez hasonlóan számunkra is fontos, hogy az ellátási lánc mentén a gyártók, a termelők szerepe megerősödhessen. Ez hozzá fog járulni a szektor versenyképességéhez, illetve a piaci fluktuáció és válság megfelelő kezeléséhez. A bizottság részéről várjuk az erre vonatkozó jogalkotási javaslatot. Az EU egyik legfontosabb export cikke az alkoholos termékek, a szeszes italok. Ez a vidéki területeken hozzájárul a munkahelyteremtéshez, hogyha a beruházási környezetben biztonságot tudunk garantálni, az rendkívül fontos lesz a szektor számára. Az erre vonatkozó rendelet tárgyalását tovább kívánjuk vinni, és az elnökség alatt egy közös megközelítést kívánunk majd kialakítani. A nemzetközi ágazati szervezetek tekintetében a célunk az, hogy kialakítsuk az EU állásfoglalását, pozícióját, és hogy a nyitott kérdésekre megoldást találjunk nyitott kereskedelmi politikát kívánunk folytatni, illetve fenn kívánjuk ezt tartani. Szabadkereskedelmi megállapodásokat kívánunk kötni oly módon, amely hogy az szolgálja az Európai Unió mezőgazdasági szektorát. Ez hozzáférés biztosít majd új piacokhoz. Az Európai Parlamenthez hasonlóan számunkra is fontos e tekintetben az átláthatósági elv felhívjuk a bizottságot arra, hogy rendszeresen tájékoztassa a tagállamokat a nemzetközi, a multilaterális és bilaterális kereskedelmi tárgyalásokról. Az elnökség idején magas szintű konferenciát fogunk szervezni a talaj fenntartható használatára kívánjuk majd felhívni a figyelmet ezzel az eseménnyel. Hiszen az egészséges talaj nagyon fontos az emberi egészség, a flóra és a fauna szempontjából. A tudósok szerint a napi élelmiszerünk mennyiségének és minőségének 95%-a függ közvetlenül a talajtól. Nagyon nagy mértékben függ az életünk attól, hogy mi történik a talaj legfőső 20 cm-es rétegében. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos a termőtalaj védelme. Az Európai Parlament aktívan foglalkozik ezzel a témával, ezt tudom, és éppen ezért szám, számítok a partneri együttműködésre önökkel ebben a témában is. Észország úgy gondolja, hogy a, az antimikroba rezisztencia elleni harc fontos, az egységes egészségpolitikát kívánunk folytatni, amely tehát lefedi a növényegészségügyet, az állategészségügyet és a közegészségügyet. Egy cselekvési tervet fogunk kialakítani, majd a júliusi mezőgazdaság és halászati tanácsülésen fogjuk konkrétan a javaslatunkat ismertetni. A, ebben a témában Brüsszelben novemberre egy konferenciát fogunk szervezni. A nemzeti egészségügyi cselekvési tervek végrehajtását fogjuk felmérni, illetve a tudományon alapuló szakpolitikai feladatokat fogjuk majd áttekinteni. Rendelettervezeten dolgozunk, fogunk dolgozni mi is a gyógyszertartalmú takarmányok témájában, hiszen ez is kapcsolódik az előző témához. A tanácsban a téma előkészítése jól halad előre. Tudjuk, hogy kompromisszumokat kell, hogy kialakítsunk azért, hogy le lehessen zárni meg a tárgyalási mandátumot a mi elnökségünk idején. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az állatjólét, illetve a stabil állati és növényegészségügyi helyzet a mezőgazdaság szempontjából, de általánosságban a társadalom szempontjából is. Az állatok olyan lények, amelyek éreznek, és ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk. Nagyra értékeljük a parlament hozzájárulását ezen a területen a jogalkotási munkához. A jelenlegi platform, állatjólét platform nagyon jó formot biztosít minden érdekelt fél számára, az eszmecsere, a koordináció tekintetében Elnökségként a platform munkájához kívánunk majd hozzájárulni, azért, hogy jobb legyen a végrehajtása a jelenlegi jogalkotási keretnek, és önkéntes vállalással lehessen javítani az állati jólétet. A járványügy tekintetében folyamatosan oda kell figyelnünk a, az állategészségügy területére, a tanács rendszeresen foglalkozik ezzel a témával, a bizottsággal, a tagállamokkal és harmadik országokkal együttműködünk ezen a területen. A növényegészségügyi területen pedig Észtország számára fontos az általános figyelemfelhívás, amelyet Málta indított el. A káros organizmusok témájára fogunk jobban koncentrálni azért, hogy a jövőbeni fejleményekre megfelelően föl lehessen készülni. Egyik fontos prioritás az elnökségünknek a digitális Európa. Az elnökségünk során a bizottsággal együtt konferenciát fogunk szervezni az uh, IMSZOK témában, információkezelési területen. Olyan uh, azt szeretnénk elérni, hogy a tagállamok modern digitális megoldásokat használjanak az ellenőrzési intézkedések végrehajtása területén. Tisztelt képviselők, röviden áttekintést adtam az elnökség programjáról, az elnökség prioritásairól. A legfontosabb prioritásokat mutattam be a prezentációm során. A legfontosabb téma számunkra a kap, valamint az omnibus rendel témájában a megállapodás megkötése és a kap jövőjének a megtárgyalása. A piaci fejleményeket is nyomon fogjuk követni a mezőgazdaság területén, valamint felhívjuk a bizottságot arra, hogy a multilaterális, bilaterális harmadik felekkel folytatott tárgyalásokról rendszeresen tájékoztassanak minket. Prioritásként említettem a talaj fenntartás kérdését is. Az antimikroba rezisztencia is fontos téma számunkra. A jobb állatgyógyszer és a gyógyszertartalmú takarmányok témájában is előrelépést kívánunk elérni. Egyenjogú partnerek kívánunk lenni a parlament, a tanács, a parlament, a bizottság és más intézmények számára szeretném meghallgatni a javaslatokat, ez ma is igaz, a mai vita során, de ez igaz a jövőre vonatkozóan is. És ténylegesen remélem, hogy a következő hat hónapban az együttműködésünk gyümölcsöző lesz. Szeretnék még egyszer köszöntet mondani a meghívásért. Úgy gondolom, hogy érdekes és produktív hat hónap áll előttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a miniszter úrnak. Most pedig a képviselők következnek, illetve először a frakciók szószólói, de szúr kap elsőként szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a miniszter úrnak. Kedves Tammo, örülök, hogy megérkezett a közös reggeli után az Agri szakbizottságba is. Tudom, milyen nagyra értékeli az Európai Parlament munkáját, ön is sokáig parlamenti képviselő volt. Beszélt arról, hogy Észtország kisország. Egy személyes tapasztalatról számolnék be. Strasbourgban elbúcsúztattuk egy elszertartás keretében Helmut Kohl. 2004-ben kerültem a német parlamentből át az Európai Parlamentbe. Annak idején Berlinben elbúcsúztam Helmut Kohltól, mert jól ismertem őt, és végül egy dolgot mondott nekem, amit szeretnénk most mindenkinek elmondani itt. Azt mondta, foglalkozzatok Európában a kisországokkal is, mert a kisországok nélkül Európa nem működhet. Ezt az üzenetet adta nekem útra valóul Helmut Kohl, ezt szerettem volna megosztani a kollégákkal. Ön bemutatta az ész soros elnökség programját, nagyon várom az önök elnökségét, mert biztos vagyok abban, hogy az önök vezetésével a mezőgazdaság területén jól tudunk haladni. Volt már egy első ülésünk az Omnibus rendelet kapcsán, Paulo De Castro is jelen volt árnyékjelentéstevőként, és a találkozó alkalmával már konstatálhattuk, hogy az észsoros elnökség nagyon jól felkészült és aktívan részt vesz a munkában. A részletekre itt most nem szeretnék kitérni, csak annyit mondanék, hogy a parlament jelentéstevőjeként számomra az a fontos, hogy sikerüljön jó eredményt elérnünk az Omnibus kapcsán. Nagyon szoros a menetrend, szeptemberben van a következő ülés, októberre el kell készülnünk. Fontos persze, hogy a soros elnökség is, illetve a tanács is kialakítsa a saját álláspontját. Önöknek nem lesz könnyű a dolga azzal, hogy a kialakítsák, segítsék, segítsenek kialakítani a tanács álláspontját. Például a közös piacszervezés területein a tanács még nem döntött álláspontjáról, ez nem az önök ö, hibája, hiszen önök csak július 1-ével vették át a stafétabotot, de fontos, hogy a tanács kialakítsa álláspontját, mert csak akkor tudjuk folytatni a tárgyalásokat. Beszélt a termelők szerepének megerősítéséről, Ma folytattunk hasonló témákban egyeztetést, eszmecserét, és az Omnibus kapcsán mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy az Európai Bizottság mielőbb jogalkotási javaslatot terjesszen be. Mielőbb cselekednünk kell, és nem akarok túl hosszasan beszélni, de azért szeretnék mégis utalni arra, hogy amikor 2004-ben megérkeztem ide az Európai Parlamentbe, megkezdtük a barangolási díjakról szóló vitát, és néhány nappal ezelőtt sikerült végre eltörölni a roaming díjakat. Ha Európa nem alkotott volna jogalkotási javaslatot ebben a témában, ma még mindig roaming díjakat fizetnénk. Hasonlóképpen kell fellépnünk a termelők helyzetével kapcsolatosan az ellátási láncban. Itt is cselekedni kell. Itt vannak a nagy multi nacionális koncernek, az egyik oldalon, a másik oldalon a termelők, a termelők érdekeit meg kell védenünk. Ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti, ön elmondta, hogy a mezőgazdasági érdekek védelmére oda kell figyelni. Új-Zéland, Ausztrália napi renden van, aztán a Mercosur, és arra is emlékeztetném önt, miniszter úr, hogy 2010-ben, és mindjárt befejezem, 2010-ben Strasbourgban eldöntöttük, hogy a harmadik országból származó mezőgazdasági importokat csak akkor engedélyezhetjük, hogyha a fogyasztóvédelmi, állatvédelmi és egyéb normáinkat betartják, ezt ma is prioritásként kell kezelni. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést az ész soros elnökséggel. Elnök, köszönöm szépen. Reméltem, hogy a koordinátorok délelőtt kibeszélték magukat, és most egy kicsit rövidebbre fogják, de hát úgy látom nem így van. De Castro képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani ennek, hogy eljött a szakbizottság ülésünkre, és üdvözlöm önt, miniszter úr. Én is remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Köszönöm, hogy bemutatta a következő hat hónapos tervüket. Tudjuk, hogy nagyon sok témával kell foglalkozni. Mindez fontos az európai mezőgazdaság jövője szempontjából. A kapról, az egyszerűsítésről sokat beszélünk, ma délelőtt is tárgyaltunk erről, ehhez szeretnék hozzászólni. Ez a reform egy szűkösebb költségvetési keretbe kell, hogy beilleszkedjen. A Brexitről sem beszélünk most konkrétan, de hát ez egy különleges kontextusba helyezi a kap jövőjét is. Közösen kell megoldást keresni a tanács és a parlament között a következő hónapokban. A bizottság el kell, hogy lássa a feladatát. Úgyhogy ebben a következő hat hónapban a bizottság elő kell, hogy álljon a javaslataival, ugye az év végén vagy a jövő év elején, de ehhez nekünk orientációs elemeket kell, hogy biztosítsunk. Ön pontosításokról beszélt, meg kell vizsgálni, hogy milyen modell felé irányítsuk ezt az új kap reformot kis ország, Észtország, de nagyon fontos, ismerjük, hogy európai szinten is milyen a helyzete a családi gazdaságoknak. Ez hozzájárul az élelmiszer minőségéhez, a környezetvédelem, a fenntarthatóság szempontjából és a foglalkoztatás szempontjából, valamint a talaj kezelése szempontjából is mindez egy fontos aspektus. A kereskedelmi politikáról is beszélt, fontos ez az eszmecsere, a Mercosur tárgyalás nagyon fontos, ugye megkezdődtek a tárgyalások, Ausztráliával és Új-Zélanddal is mezőgazdaság szempontjából ez rendkívül fontos lesz, hogy milyen fajta megállapodások fognak itt születni. Ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy mi is történik ezeken a tárgyalásokon. Az omnibusszal is foglalkoztunk, ez egy mai prioritás, szeretnénk gratulálni az önök kezdeményezéséhez, hiszen egy magas szintű konferenciát fognak szervezni a talaj témájában. Hát ez egy rendkívül fontos természeti forrásunk, ezt mindannyian tudjuk, és uniós szinten is problémás a kérdés. Foglalkoznunk kell uniós szinten ezzel a témával és szeretnék köszönetet mondani, hogy külön foglalkoznak ezzel a témával, ezzel a problémával, ami mindenkit illet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nikolson képviselő. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm, miniszter úr. Egy előnye biztosan van, végre lekerültek az ökológiai termékek a napirendről, úgyhogy ezekkel, ezzel a kérdéssel már nem kell megbirkózniuk. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam a mondandóját, de ha visszaemlékszünk a legutóbbi kapreform időszakára, akkor ugyanezeket az érveket hallhattuk, sokan ugyanazt mondták, mint most is, a mezőgazdasági költségvetés túl nagy, csökkenteni kell, meg kell szüntetni a támogatásokat. Az Egyesült Királyság a saját hazám kilépésével nagyon komoly kihívások elé néz a költségvetés. De hát remélem, hogy azért Európa megmaradó részének a gazdáit emiatt nem fogják diszkriminálni. Nagyon fontos a költségvetés az elkövetkezendő hónapok szempontjából is, hiszen ha nincsenek meg a forrásaink, akkor nem tudunk eredményeket elérni. A mezőgazdasági ágazatot képviseljük, és ön is beszélt az orosz embargóról, a tej ágazati problémákról. Nem tudhatjuk, hogy mikor, hogyan fog majd a következő válság beütni, és hogyha ezt nem tudjuk megjósolni, akkor ez nyilván a rossz a termelők szempontjából és a fogyasztók szempontjából is. Képesnek kell lennünk arra, hogy reagálni tudjunk a válsághelyzetekre. Láthattuk, hogy a tejválság idején nagy nehezen találtunk megoldást, és ebből tanulnunk kell. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás számunkra. Egy másik ügyet is felvetnék. Tavaly Európában nagyon sok szárnyas tenyésztő a madárinfluenza miatt komoly problémákkal szembesült. Nem csak a szárnyasok egészsége forgott kockán, hanem végeredményben nagyon komoly, komoly pénzügyi veszteséget is el kellett könyvelniük az egész madárinfluenza válság miatt. Július eleje van, most szeptember végéig mindenki hátradől, de amikor szeptemberben visszajövünk, akkor körülbelül hat hetünk van, vagy, vagy két hónapunk, amíg eh, vissza nem tér ez a probléma. Nem akarom a falra festeni az ördögöt, de a tavasz óta ezzel a kérdéskörrel egyáltalán nem foglalkoztunk, miközben ez nagyon-nagyon fontos a, az európai ágazat szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szeretnék szólni néhány szót azzal kapcsolatban, amit Nikolson úr mondott a költségvetésre vonatkozólag. A 2014-től 2020-ig terjedő többéves finanszírozási program körülbelül 48 millió euróval kevesebbet tartalmaz az előző időszakhoz képest. Amikor a költségvetésről beszélünk, akkor sokszor megfeledkezünk arról, hogy a mezőgazdasági költségvetést már csökkentettük egyszer, ez egy fontos ér. Most pedig Müller asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm a mezőgazdasági miniszternek, hogy itt van ma velünk, ezzel is mutatva azt, milyen fontos az Agri Szakbizottság, és köszönöm az eszmecserét önnel. Nagyon fontos az állatjólét, fontos a, az antibiotikum rezisztencia kérdése, a talajstruktúra kérdése, a fehérje növényekkel kapcsolatos stratégia, a legfőbb feladatunk azonban mellett az lesz, hogy az omnibus rendeletet sikerüljön tető alá hozni. A tanácson belül nagyon különböző véleményeket kell egymással összhangba hozni, és nálunk itt a szakbizottságban is persze nagyon különbözőek a vélemények. Annyit szerettem volna röviden mondani, hogy az ALDE álláspontja, amelyet én most itt képviselek, világosan kimondja, hogy az Európai Bizottság jelentése rendben van, Egyszerűsíteni kell a bürokratikus szabályokat a gazdák szempontjából, és nagyon kritikusak vagyunk azokkal a javaslatokkal kapcsolatosan, amelyek a közös piacszervezés területén megfogalmazódtak. Például a tárgyalások megszervezése, illetve a termelői érdekképviseletek. Még egyszer pontosan meg kell nézni, hogy a tejcsomag mit tesz lehetővé, és mik a konkrét problémák. Hogyha tudjuk, hogy az európai tejmennyiség 3,5%-a a kínálati oldalon összefogható, akkor a különböző tagállamok szempontjából nagy a mozgástér. Ezt ki kell használni. Nem tudom, hogy a tej mennyiségének gének egy részének a felvásárlása megfelelő lépés-e, de tény, hogy Németországban az előző évhez képest 2%-kal kevesebb tejet szállítunk, Franciaországban is hasonló a helyzet, miközben erre nem költöttünk pénzt. 6 euró 30 cent körül alakul a vaj ára, ez igen magas, és szerintem fontos, hogy a termelők számára megfelelő mozgásteret biztosítsunk, hogy reagáljanak a helyzetre. Fontos, hogy még egyszer közösen megnézzük a közös piacszervezésre vonatkozó javaslatot. Mi az ÁLDA részéről úgy gondoljuk, hogy az, ami aktuálisan érvényben van, elegendő lenne. A különböző tagállamok különböző problémáit nem tudjuk megoldani ezzel, mert strukturális problémákkal küzdködnek. Ezt nem lehet a közös javaslatcsomaggal megoldani. Szerintem nem kellene egy előrehozott új agrárreformot végrehajtanunk, sokkal inkább a legfontosabb kérdésekre kellene szorítkoznunk, ez pedig a bürokratikus akadályok csökkentéséről szól, itt kell előrelépéseket elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Hojszlin képviselő. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr, hogy itt van. Nagyon fontos fogalmakat említett, elmondta, hogy milyen főbb területeken akarnak dolgozni. Az öko szabályozásra most már nem kell foglalatoskodniuk, még a finom hangolással van egy kis dolguk, de a nagyobb, legnagyobb problémákat sikerült már elhárítani. De remélem, hogy az ökogazdálkodás az önök számára is egy fontos prioritás, hiszen Észtország szempontjából sem elhanyagolható ez a terület. Persze foglalkoznunk kell most a közös agrárpolitikával, ez teljesen egyértelmű. Azonban nem mondhatjuk azt, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. Mert egyébként sem marad úgy, ahogy van, és hát meg kell hallanunk azt, amit az a 43 ezer polgár mond, akik részt vettek a közvéleménykutatásban. Az európai polgárok adófizetők pénze nélkül az agrárpolitika nem fog működni, éppen ezért reformál, meg kell reformálnunk ezt a területet több területen is. Nem elég azt mondani, hogy a bürokratikus akadályokat lebontjuk, a prioritásokon változtatunk és elgondolkozunk azon, hogy az első pillérben találhatóak -e a legfőbb eszközök a közös agrárpolitika előmozdítására. Mindenki beszélt a kereskedelmi kérdésekről, én ma délelőtt is bíráltam már ezt, és mindenki bírálta, hogy a Mercosur tárgyalásoknál, valamint az Új-Zélanddal és Ausztráliával folytatandó tárgyalásoknál nem elégséges az átláthatóság. Mi is érintettek vagyunk, hiszen a mezőgazdaság területén harcolunk az érdekeinkért, mi gyakorlatilag nem látunk bele, a végén csak igent vagy nemet mondhatunk a tárgyalási eredményre, és ez hosszú távon nem maradhat így nekünk képviselőkként. Ki kell tartanunk a jogaink mellett, van beleszólási jogunk, az nem megy, hogy az Európai Bizottság javaslatára egyszerűen csak rábólintunk, avagy nem. Fontos, hogy az önök, önök és az önök kollégái is odahassanak, hogy a jövőben ez máshogy legyen, és ne úgy alakuljon újra a helyzet, mint például a japán megállapodás kapcsán. Beszélt a talajról, mint prioritásról, és említett, hogy konferenciát szerveznek, ezt nagyon üdvözlöm. Európában sokat kellene foglalkoznunk ezzel a témával. 20 cm-es réteg az, amiből megélünk, ha úgy tetszik, erre jobban oda kell figyelni. Ma délelőtt is elhangzott már, hogy jobban oda kell figyelni a fehérje növények témájára, amit az Európai Parlamentben újabb jelentést készítünk erről. Nagy mértékben függünk a szója behozataltól, európai fehérje stratégiára van szükség. Fontos, hogy önök is támogassák ezt, csak akkor lehetünk eredményesek. Beszéltem mellett a növényvédőszerekről is, sok kolléga itt azt mondja, hogy a problémát megoldhatjuk úgy, hogy új szereket engedélyeztetünk. Ezzel ellentétben én azt gondolom, hogy elsősorban a rezisztenciák kérdését kell megoldanunk. És hosszú távon csökkentenünk kell a növényvédőszerek alkalmazását. Nem elég abban reménykedni, hogy új szerek kerülnek majd a piacra. Súlyos rezisztencia problémáink vannak bizonyos területeken, ezért erre vonatkozólag kell egy stratégiát kidolgozni. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Olaszon képviselő, köszönöm elnök úr. A KAP egyszerűsítése tekintetében a bizottság régóta várakoztat minket. Semmi nem történik helyben, nagyon sok ellenőrzés történik miniszter úr, ez egy nagyon fontos kérdés. Most gyakorlatilag a saját piacunk helyett az exportot próbálják előtérbe helyezni. Fontos lenne, hogy az importnak ellen tudjon állni a mi élelmiszer előállítási láncunk. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Skończyliśmy wypowiedzi pani posłów. Köszönöm szépen. Ezzel a koordinátorok hozzászólásainak a végére, De Castro képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak, a miniszter úrnak, illetve az észt elnökségnek. Nagyon bízunk önökben, Albertes kolléga is elmondta már ezt. Volt egy első triológus már az omnibus témájában, ez fontos volt. Úgy gondolom, hogy néhány omnibuszos témában, a kockázatkezelés például, amit ön is említett, ezek a témák fontosak az észt elnökség számára. És ahogy miniszter úr is tudja, a három nagy omnibus fejezetnek ez az egyike. Hozzászólásomban szeretem volna hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy a tanács közös állásfoglalásra jusson, a lehető legtöbb témában. Az első trialóguson sajnos azt láttuk, hogy nincs ilyen közös pozíciója a tanácsnak, és ez nehézséget okozott. Drámaian szűkös az idő. Igen, szeptemberben lesz két trialógus, de gyakorlatilag októberig mindent le kell, hogy zárjunk. Úgyhogy remélem, hogy sikerül előrelépnünk, akár az informális tanácsülést is felhasználva erre, Fontos, hogy történjen előrelépés, hogy gyorsan járjunk el. Az omnibus valóban jó hír lenne a mi mezőgazdaságunk számára. Dać przykład z czasu wypowiedzi pana posła de Castro. De Castro úr betartotta az időkeretet, jó példával szolgált valamennyiünk számára. Remélem, hogy valóban sikerül majd megegyezni a tanácssal a tárgyalások során, ugyanúgy, mint a biogazdálkodással kapcsolatban. Kérem, hogy lehetőleg továbbra is röviden szólnak hozzá. Kuzmik úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, két kérdést szeretnék feltenni önnek. Először is beszélt arról, hogy a közös agrár politika 2020 után kisebb költségvetéssel fog rendelkezni. Ebben az összefüggésben szeretném kérdezni a következőt. Ön támogatja azt a tézist, hogy azért áll kevesebb forrás rendelkezésre, mert a Brexit-tel kapcsolatban a tagállamok a kieső bevételeket nem teszik be az EU költségvetésébe, és nem kellene, hogy ezt mégis megtegyék. A második kérdésem. Azt is említette, hogy az észt elnökség törekedni fog arra, hogy a gazdák, a termelők helyzetét erősítse az élelmiszerellátási láncban is. Erről milyen elképzelései vannak? Nos, Nagy-Britannia 23 milliárd eurót fizetett be a közös kasszába, de természetesen figyelembe kell venni a visszatérítéseket is, ami éri 11 milliárd, a közös agrárpolitikából való részvétel 40 százalék, ez, tehát összesen 4,5 milliárd euró évente. Ezt azért mondom, hogy egy kicsit lássuk a, az arányokat. Ugyanis a kollégák gyakran 15 százalékról, 23 milliárd euróról beszélnek, és ez nem teljesen stimmel. Köszönöm szépen. Ágia képviselőasszony, szeretném üdvözölni miniszter úr. Nagy örömünkre szolgál, hogy a minket is foglalkozató kérdéseket mutatta be. A dossziék tekintetében véleményem szerint ugye ezek a szakbizottság számára fontos, kap egyszerűsítést természetesen. A szakbizottság elfogadott egy omnibus javaslatot többséggel, szeretném, hogy ezt is vegyék figyelembe, hiszen úgy gondolom, hogy jelentős előrelépés lehet tenni ennek alapján. A jelenlegi jogalkotási időszak alatt reform valószínűleg nem lesz, hanem majd a következő mandátum során. Azért kérem, hogy vegyék figyelembe azt, amit az Omnibus témában a mi szakbizottságunk már elfogadott. Következő téma az élelmiszerellátási lánc megerősítése. A bizottság, Hogan biztos úr is vállalta azt, hogy jogalkotási javaslat találnak elő következő tavasszal, és hát remélem, hogy az észtelnökség támogatni fogja ezt a kezdeményezést, hiszen egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán két olyan téma, amit említett, az egyik André Kájtól biztos kezdeményezése az egységes egészség és az antimikrobiális rezisztencia kérdése. A szakbizottság részletesen megvitata a gyógyszerezett takarmányok kérdését. De a trialógus nem lehet párhuzamosan megindítani az állatgyógyászati eszközök és a takarmány, gyógyszerezett takarmány témájában, ugye az előbbi az envi témája, hiszen nagyon sokszor egy témát be kell zárni ahhoz, hogy egy következő témát meg lehessen indítani. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az önök fél éve alapján ösztönözzék a állatgyógyászati eszközök, illetve az állatgyógyszerekre vonatkozó trialógust, és azt zárjuk le azt a témát, mielőtt megkezdjük a gyógyszerzett takarmányok témáját. Az alkohol témákat is említette, ez nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy vegyük figyelembe a tagállami gyakorlatot és a nemzeti jogalkotást, mert ha nem, nem veszük figyelembe a nemzeti jogszabályokat az alkoholtermékekre vonatkozó rendeletben, akkor néhány fontos termék amelyeket évszázadok óta állítunk elő, elveszhetnek. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Köszönöm. Pani poseł Hojbusz. Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk ide a szakbizottságba. Két olyan kérdést szeretnék felvetni, amelyekről eddig még nem volt szó. Először is földkoncentráció. Még mindig az a helyzet, eh, hogy a közös agrárpolitika támogatásainak a 20 eh, eh, százaléka kerül a 80 százalékot jelentő üzemekhez. Az agrárpolitika feladata pedig az lett volna, hogy minden termelő biztonságát garantáljuk. Következőt szeretném kérdezni. Észtország és ön mennyiben fog segítséget nyújtani abban, hogy az EU tagállamok jobban tudjanak közösen fellépni a transnacionális problémákkal szemben? Konkrétan, hogyha rendszerint vannak szakértői találkozók a GAPSZ keretében, akkor szerintem célszerű lenne az, hogy ez kölcsönös segítséget nyújtsanak egymásnak a rendszeres találkozók kapcsán. És következő kérdés, tudna ön tudna az elnökség támogatást adni nekünk abban, hogy több adatot kapjunk, a statisztikai adatot. Jelenleg készül egy statisztikai rendelet, és ennek kapcsán nagyobb transzparenciára lesz szükség, hogy egyáltalán tudjuk, hogy melyik mezőgazdasági vállalkozás része, tagja egy holdingnak. Itt nagyon sok a hiányosság, nagyon sok mindent nem tudunk. Egyszerűen nem tudjuk, hogy az agrárreform kapcsán is hova, melyik mezőgazdasági üzemekhez kerülnek a támogatások. Azután itt van az antibiotikum rezisztencia kérdése. Elmondta, hogy megszületik egy javaslat egy EU-s cselekvési tervre. El tudom mondani, hogy mi a helyzet jelenleg az emberek, illetve az állatok kapcsán. Ezt nagyon fontos kérdésnek tartom, és érdekelne, hogy a cselekvési tervvel kapcsolatban hol tartanak jelenleg a tárgyalások. Talaj vagy hőt koncentráció. Nos, a koncentrációnak vannak negatív következményei is. Másrészt viszont az, hogy vannak nagy mezőgazdasági vállalkozások, nagy üzemek, ez azért jelent versenyt is, aminek pozitív hatása is vannak. De én inkább a hátrányokat látom, de azért nyilvánvalóan vannak ennek a, vannak a nagy üzemi struktúrának előnye is. Delano úr. Szeretném megköszönni miniszter úr, hogy eljött a szakbizottságunk elé. Stratégiai időszakban kezdődik az önök fél éve, hiszen a kapreformról van szó, egyszerűsítésről van szó, ahogy ön is mondta, régóta várjuk az egyszerűsítést, és nagyon örülünk annak, hogy önök előre kívánnak lépni ebben a témában. Az Omnibus is tartalmaz az egyszerűsítést, a klíma területen is foglalkozni kell, a árvolatítás elleni intézkedések is nagyon fontosak, ön említette ezt, például a tej piachoz hasonló intézkedések fölmerülhetnek. Szeretném megkérdezni, hiszen a protein témával foglalkoztam, mi a véleménye a deficit kompenzációról az Európai Unióban a növényi proteinek területén, hiszen itt eladósodás merült föl, és fontos lenne, hogy a protein, a fehérje előállítás növekedhessen. Ebben a kérdésben is elő kell, előre kell lépni. Aztán a talajhasználat, úgy gondolom, hogy jó a kezdeményezés a Tallini találkozó tekintetében. Remélem, hogy sokan fognak ott részt venni, hiszen ez egy rendkívül fontos kérdés. A mezőgazdaság fenntarthatósága szempontjából. Végül annyit szeretnék mondani, miniszter úr, ne feledkezzenek meg a, arról, hogy nagyon eladósodtak a mezőgazdasági vállalkozások, a gazdák. Ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Pan poseł Rope. Köszönöm, Ropé úr. Üdvözlöm, miniszter úr! Szeretném, szeretnék nagyon sok sikert kívánni önnek az elnökséghez, és köszönöm a nagyon ambiciózus programot. Nagyon sok munka vár valamennyiünkre. Csak néhány kérdést engedje meg, hogy felvessek. Ön is beszélt arról, hogy minden EU-s termelő számára azonos versenyfeltételeket kell biztosítani. De nem beszélt a támogatási mm, rendszerekről. Milyen kifizetési mm, rendszerek ben gondolkozik. Jelenleg nagyon sok a különbség, és éppen ezért nem tudnak egymással versenyezni az EU-s gazdák. Egy másik kérdés. Erősíteni szeretnénk eh, a gazdák pozícióját a tárgyalások során a eh, élelmiszerellátási láncban. Ezt hogyan képzeli el? Milyen mechanizmussal? Hat hónap persze nem túl hosszú idő, de talán a következő soros elnökség számára is eh, elindíthatnak bizonyos folyamatokat, amelyeket majd a következő elnökség folytat. Több válsággal szembesülünk, az orosz válság, azután a tejgazdaságban a válság, amelyiktől valamennyien szenvedtünk. a kezelésre szükség van valamilyen rendszerezettebb formában, hogy nem felkészületlenül érjenek minket a válságok. Valamilyen tervezésre lenne szükség, hogy amikor valóban itt van a válság, akkor már tudjuk, hogy mit kell tenni, és milyen intézkedéseket kell meghozni. A fiatal gazdák számára sokszor nagyon nehéz földhöz jutni. Észtországban, Litvániában, Lengyelországban, pedig így felütötte fejét a sertés Pest is. Ez egy nagyon aktuális kérdés és probléma felt a balti államok számára. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Nicholson úr már felvetésére szeretnék én is reagálni. A influenza és kapcsolatban most a 12 hétről már 20 hétre emelték fel a karantén időtartamát, és ez nagyon nehéz Hollandia és Belgium számára is. 10 millió eurót ba került ez már nekünk Hollandiában, és Hogan biztossal sokat egyeztetünk, hogy milyen jó megoldást lehetne találni. A második kérdésem, azt hiszem, hogy mások még erre nem is tértek ki. Érdekesnek találtam, hogy a orosz bolykottot említette. Nos, 2014. augusztus 7-én én éppen az Európai Parlamentben ültem, és akkor derült ki, hogy sertéshúst és nagyon sok más terméket nem tudunk majd exportálni. Nagyon sok probléma ennek kapcsán, és az ön elképzelése szerint hogyan lehetne valamilyen jó megoldást találni erre a problémára? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, amit elmondott. A kollégáim is sok mindent felvetettek már. Én is a KAP jövőjéről szeretnék szólni 2020 után, a Brexit után milyen lehetséges forgatókönyvek vannak, milyen pénz, mennyi pénzről beszélünk, 4 milliárdról, 5 milliárdról, honnan teremtjük majd elő a szükséges forrásokat a kap számára a közös agrárpolitika és a kohéziós politika lesznek valószínűleg a költségvetési csökkentések áldozatai. Arról is beszélünk, eh, vagy eh, szó esik, hogy a második pillérből lehetne átcsoportosítani forrásokat a kohéziós politika számára. Erről mit gondol? Azután itt van a föld koncentráció kérdése. Tudom, hogy eh, figyeljük, hogy mi történik ezen a területen, de a tagállamok jogszabályai különbözőek. Különösen Kelet-Európában ez a helyzet, hogy sokszor amit, ami Nyugat-Európában megengedett, az Kelet-Európában nem, és ez elfogadhatatlan. Néhány tagállamban például hogyha földet vásárol valaki, akkor maga kell, hogy megművelje a földet. Más tagállamokban pedig ez egyáltalán nem probléma, hogy valaki föld tulajdonos, úgyhogy nem műveli meg a földét. Nagyon sok a különbség a tagállamok között, pedig szerintem azonos jogszabályokra lenne szükség. Először egy közös nevezőt kellene találnunk. Köszönöm. Köszönöm. Ami a második felvetését illeti, a környezetvédelem, a korszerűsítés a két meghatározó téma, ahol változtatásokra van szükség, és minden bizonyal ezekre a kérdésekre válaszokat kell találni. Alex Garcia asszony, köszönöm. Az elnökség sikeressége szerintem egyáltalán nem függ attól, hogy mekkora országról van szó. Sokkal inkább függünk a szándékoktól, és abban biztos vagyok, hogy miniszter úr részére a szándék fennáll. Az európai építkezés részese kívánnak válni. Ez Máltával így működött, úgy gondolom, és biztos vagyok abban, hogy önöknél is így lesz. Az omnibus rendelet szeretnék foglalkozni. Fontos, hogy az elnökség előre vigye ezt a témát. Tudja jól, hogy az Európai Parlament sokkal ambiciózusabb az omnibus rendelet tekintetében a tanácshoz képest. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy van-e valamilyen cselekvési terve arra vonatkozóan, hogy együttműködjön velünk, és azért, hogy előre lehessen vinni az omnibus rendelet témáját. A kapreforma vonatkozóan ugye a bizottság javaslata fog előállni. Mi a stratégiája az észt elnöksége ezzel kapcsolatban? Mindenesetre köszönöm, hogy eljött hozzánk. Poprosimy Thank you very much, Uh, dear Minister, I'm also Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr! csatlakoznék azokhoz, akik eh, dicsőrő, dicsőrő szavakkal illették az ön előadását és az elnökség programját. Kiemelte az innováció fontosságát, valamint a digitalizáció előrehaladását, a mezőgazdasági monitoring rendszereket eh, és adminisztratív rendszereket eh, valamint ezek továbbfejlesztését, ez mind nagyon üdvös. Szeretnék azonban egy külön dolgot megemlíteni. Mi az Európai Parlamentben egy érdekes kezdeményezésen dolgozunk, az intelligens falvak kezdeményezésen, amely átfogóbb, mint a digitalizáció kérdése a vidéki területeken, elsősorban a vidéken élőkre összpontosít, egyébként az európai lakosság kicsivel több mint egy harmada él vidéken, úgyhogy ez nem egy jelentéktelen kérdés. Szeretném megtudni, hogy mit gondol erről a kezdeményezésről. Köszönöm. Köszönjük, Flanagan úr. Uh, thank you very much. Sorry, I, I missed your introduction. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy nem tudtam itt lenni, amikor a bevezetőjét megtartotta, egy másik ülésen kellett lennem. Ami az omnibuszt életém, azt gondolom, hogy ez lehetőséget kínál arra, hogy a fiatal gazdákért tegyünk valamit, és hogy rugalmasabbá tegyük a rendszert. és hogy lehetővé tegyük azok számára, akik gazdálkodni szeretnének, hogy gazdálkodjanak. Az, azok, hogy azok számára, akik részmunka időben a családi gazdaságot fejlesztették tovább, azok számára lehetőségeket teremtsünk. A kérdésem az, hogy hogyan kívánják önök a fiatal gazdák ügyét előmozdítani. Ami pedig a Natura 2000-et illeti, nem tudom, hogy túl sok kézen megy-e át a végrehajtás. Lehet, hogy ez a baj. Az én hazámban minden esetre gondok vannak a végrehajtással. Nem igazán egyértelműek a szabályok. A kérdésem az, hogy önök látnak-e problémákat a Natura 2000 végrehajtásával, és hát nem igazán irigylem ő, önt, akár 5 órába is beletelhet, hogy megválaszoljon minden kérdést, amit eddig feltettünk. Hát sok sikert ehhez a feladathoz köszönöm. Köszönjük szépen, Jár úr! Köszönöm, én is először egy másik szakbizottságban jártam, és ezért nem tudtam meghallgatni a bevezetőjét. Nem lehettem itt, de mégis köszönöm a lehetőséget, hogy kérdezzek öntől. A következő nagy próbatétel a sokat idézett omnibus eljárás lesz. Az első kérdésem talán kicsit polemizáló, inkább a parlament vagy a bizottság oldalán állnak-e önök? A második kérdésem, Fontos dolgokról döntött az Európai Parlament, nagyon érdekesnek tartom, hogy az omnibus eljárásban előirányoztuk, hogy az agrárreforma futamidejét meghosszabbítsuk, azért egyszerűen, mert eh, sok program most indul csak útjára, semmi értelme nem lenne 2020-ban már a következő reformot erre rápakolni. Mit gondol ön a eh, futamidő meghosszabbításáról, és végezetül még egy kérés a bürokrácia csökkentés elemeit beépítettük az omnibus eljárásba. Kérem azt, hogy ezeket ne vegyék ki a szövegből. A parlament ugyanis célul tűzte ki, hogy az agrárreform mm, bürokratikus akadályait bontsuk le. Jó lenne, hogyha a tanács is segíteni ezt a munkát. Elnök, igen, valóban. Az omnibus eljárásban megfogalmazott célkitűzések nagyon nagyra törőek, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy bizonyos reformokat gyakorlatilag már megelőlegezünk ezzel. Így feltételezem, hogy nem lesz egyszerű konszenzus teremteni a tanácson belül. Megkénisz asszony, tessék! Nagyon röviden, üdvözlöm Önt, miniszter úr, és sok sikert kívánok a soros elnökségnek. Tallénban jártam tegnap, és ott egyeztettem az észt miniszterelnökkel, támogatom az észt soros elnökség prioritásait, és Üdvözlöm azt, amit az antimikrobiális rezisztenciáról mondott. Ez nem csak az AGRI, hanem az ENVI szakbizottságot is érinti, kulcsfontosságú kérdésnek tartom. Nem tudom, hogy mit tehetnénk még ezen a téren, jó lenne, hogyha erről szólna néhány szót, egyébként pedig sok sikert kívánok a soros elnökséghez. Egnyú képviselő. Miniszter úr, elnézést kérek, hogy nem lehettem itt, egy másik ülésen voltam én is, nem tudom, hogy felvetették-e már a növényvédőszerek kérdését. Úgy tűnik, hogy a peszticidek ellen háborút hirdettek. Három fronton zajlik a háború, endokrin diszruptorok, a neonikotinoidok tilalmi, nem csak a virágzó növényfélékkel kapcsolatosan, amelyek a méheket magukhoz vonzák, hanem más növényvéd, növények kapcsán is, és aztán végül itt van a glifozát. Hogy a zöldek megnyerik ezeket a háborúkat, ezeket a csatákat, akkor a mezőgazdasági termelés nagy mértékben csökken majd Európában, importokkal látjuk el Európát. Ön mit gondol erről? Köszönöm. Tak, produkty będziemy importować, może nie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hát majd látjuk, hogy hogyan alakulnak a behozatalok, az importok. Most itt a lehetőség, várjuk a válaszokat a soros elnökség részéről, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ma beszélhetek önök előtt, mert én egy kis méretű európai országnak a képviselője vagyok, megpróbálok válaszolni. Észtország egyébként nem olyan nagyon kicsi, ha Máltához hasonlítjuk az országot, akkor nem is vagyunk olyan aprók. Ha megnézzük, hogy Málta mit ért el az Európai, soros el, Európai Unió soros elnöksége alatt, sikerült elfogadni például az ökológiai gazdálkodásról szóló szabályozást. Három évig készült a szabályozás, és Máltának sikerült ezt tető alá hoznia, ez is azt mutatja, hogy a kis országok is érhetnek el nagy eredményeket. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ahogyan az egyik képviselő nagyon helyesen mondta, ha minden kérdésre válaszolni szeretnék, akkor az öt órába is beletelne, de ha megengedik, akkor most összegyűjteném, csoportosítanám a kérdéseket, és így módon válaszolnék. Remélem, hogy senkit sem fogok megsérteni ezzel, egyenlőbb válaszolni a kérdésekre, mert nincs rá idő de mint ahogyan mondtam, csoportosítjuk a kérdéseket, és megpróbálok így válaszolni. Az első és talán legfontosabb kérdés a kap és annak jövője. A kap jövőjéről szóló vita még csak most indult el, és szeretnénk a korábbi elnökségek munkájára alapozva előrébb jutni. Nyomon követtük a parlamenti vitát, a KAP 2020 utáni jövőjéről, és hogyha a jövőbe tekintünk, akkor remélhetőleg meg tud majd állapodni egymással a két jogalkotó, és egyetért abban, hogy a kapra szükség lesz a jövőben is, és hogy megfelelő forrásokat kell társítani hozzá. Az Európai Unió szintjén meg kell teremteni a szükséges finanszírozást, és a kapnak piacorientáltnak kell maradnia. Ezzel egy időben azonban könnyen végrehajthatóvá kell tenni, és válság rezisztensé, ha úgy tetszik. Várjuk az Európai Bizottság közleményét a kap jövőjéről, remélhetőleg ez mielőbb megszületik, és ezt követően folytathatjuk majd az eszmecserét a kap jövőjéről. Ez Észtországban egyébként úgy gondoljuk, hogy az e-szolgáltatásokon és a digitalizáción javítani kell a vidéki területeken, mindent megteszünk a cél elérése érdekében, mert úgy gondoljuk, hogy a digitális szolgáltatók nagyon, szolgálatok nagyon fontosak a fiatal gazdák szempontjából, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok vidéken maradjanak és gazdálkodással foglalkozzanak. Most a kappal kapcsolatos kockázatkezelése térnék rá. Hogyha belegondolunk, hogy a gaz- mezőgazdasági ágazatban mi történt, milyen válságoknak voltunk tanúi, akkor nyilvánvaló, hogy a termelők készség, képességeit növelnünk kell, és jobban fel kell készülnünk a válsághelyzetekre. Amikor a kap jövőjéről beszélünk, akkor fontos elgondolkodni a biztonsági hálókról és a válságkezelési mechanizmusokról. A jövőben a mezőgazdasági ágazatnak jobb, hatékonyabb eszközökkel kell rendelkezni a válságkezelés kapcsán. Elnökségünk során lesz egy informális mezőgazdaság és halászati tanácsi ülés, és itt kiemelten foglalkozunk majd a kockázatkezelési rendszerrel. Most az omnibus rendeletre térnék át. Úgy gondolom, hogy a kap egyszerűsítésével és a bürokratikus terhek csökkentésével elérhetjük a kap egyik központi célkitűzését. Lényegében ez az egyik központi célkitűzés, és az is kell, hogy maradjon. Sokat tettünk a kap egyszerűsítéséért, de mindig tehetünk még többet az egyszerűsítés elérése érdekében. És hogyha az egyszerűsítésről beszélünk, akkor az omnibus rendelet áll a középpontban. Nagyon fontos olyan kérdés van, amelyben egyetért az Európai Parlament és a soros elnökség. Az Európai Parlament talán egy kicsit progresszívebben gondolkozik a szakpolitikák megváltoztatása terén, mint a tanács, de úgy véljük, hogy van lehetőség a gyümölcsöző együttműködésre ami a zöldítést, a kockázatkezelést illeti és a termelők versenyképességét, nem teljesen világos számunkra egyelőre, hogy a tanács milyen állásponton van, de biztos vagyok abban, hogy a az egyeztetéseket követően szeptember közepén már kézzelfoghatóbb információkkal rendelkezünk. Ellátási lenz, versenypolitika, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, ezek mind-mind gyengítik a termelőket az ellátási láncban. Ezzel szemben fel kell lépnünk, és fel kell lépnünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben is. A versenypolitika az egyik legfőbb eleme az ellátási lánc megfelelő működésének, valamint a gazdasági termelők pozíciójának erősítésének. Itt a végrehajtást kell előmozdítani, fontos, hogy mindenki egyformán értelmezze a szabályokat és hajtsa végre azokat. Más szóval, megfelelő jogi környezetet kell teremtenünk, mégpedig olyan jogi környezetet, amely összhangban van a piacok alakulásával. Ami a fiatal termelőket illeti, valamint a számarányuk növelését, ez az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unióban. Ezt el kell érnünk, elő kell mozdítanunk az ő helyzetüket, mert a vidékfejlesztés csak így működhet. Hogyha megnézzük, hogy a gazdaságokat kik működtetik, akkor a korcsoport szerinti struktúra nagyon eltérő. Egyre több az idős gazdálkodó. Hogyha a kapra gondolunk, és a fiatal gazdákat támogató intézkedésekre, akkor Látni kell, mennyire fontosak ezek az intézkedések, és jó lenne, hogyha a számvevőszék júniusi különjelentését is figyelembe vennénk, amely jelentés tartalmazhat nagyon fontos információkat ezzel a témával kapcsolatosan. Most a szabadkereskedelmi megállapodásokról beszélnék. Jelen helyzetben úgy tűnik, a világban egyre inkább terjed a protekcionista megközelítés. Ezért fontos, hogy Európa megmutassa, hogy a nemzetközi kereskedelmi szabályok még mindig érvényben vannak, és hogy ezeket világszerte tiszteletben kell tartani, mert ez segíti elő a világ további fejlődését. Fontos a nyílt kereskedelem politika fenntartása, és amikor szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk, akkor megfelelő egyensúlyt is kell teremtenünk. Fontos, hogy ezek a megállapodások mind-mind szem előtt tartsák az európai mezőgazdasági ágazat érdekeit. A növény egészségügyi intézkedések kapcsán a következőket szeretném mondani. Ilyen intézkedéseket olyankor kell meghozni, amikor az emberi, illetve a növényi vagy állati egészség védelméről van szó, Egy olyan alapelv ez, amelyet Európa mindig is tiszteletben tartott a piacok megnyitása kapcsán. Mivel mi tiszteletben tartottuk ezt az elvet, és tartjuk, elvárjuk a kereskedelmi partnereinktől, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Felmerült Japán és a szabadkereskedelmi megállapodás kérdése. Üdvözlöm, az Európai Bizottság által elért előrelépést, mert úgy gondolom, hogy az új perspektívákat nyit meg Európa számára. Nagy érdeklődéssel várjuk persze a végső szövegtervezetet. Reménykedünk abban, hogy ez a szöveg pozitív választ ad majd a jelenleg még nyitott kérdésekre, ilyenek a reorganizáció, az SPS, a földrajzi megjelölések eh, és ezek védelme, és más egyéb eh, részletek, amelyek a megállapodás végrehajtására szempontjából jelentősek. Ami a Mercosurt illeti, Észország úgy véli, hogy a soros elnökségünk ideje alatt sikerül a megállapodást eh, majdnem teljesen tető alá hozni. Japán nagyon fontos mezőgazdasági exportőr, illetve a Mercosur termékek, exporttermékek igen nagy számaránya mezőgazdasági termék. Ez azt jelenti, hogy defenzív pozícióban vagyunk. A megállapodás szempontjából éppen ezért a mezőgazdaság talán az egyik legfontosabb kérdéskör, Európának azonban garantálnia kell, hogy a legkiszolgáltatottabb ágazatok Európában megfelelő figyelmet kapjanak ami az orosz embargót illeti. Az orosz embargó 2014 óta van érvényben, és továbbra is kihatással van az európai kereskedelemre. Több tagállam van, amelynek 2017-ben sem sikerült a korábbiakhoz mérhető kereskedelmi sikereket elérnie. 2016-ban az európai élelmiszeripari e- exportok azonban rekord méreteket öltöttek. Ez is azt mutatja, hogy sikerült alternatív piacokat feltárni, és gyümölcsözőek voltak azok az erőfeszítések, amelyek új piacok megnyitására irányultak, illetve a piaci akadályok lebontására. A mezőgazdasági termékek piacai volatilisabbak, mint korábban, és az is igaz, hogy hosszú időn keresztül válsághelyzettel küzdöttünk. Ez azt mutatja, hogy folyamatosan figyelemmel kell követnünk a piacok alakulását, így könnyebben kivéthetjük a válságok okozta következményeket az európai gazdák szempontjából. Konzekvenciaképpen elmondhatjuk azt is, hogy a az általános helyzet a mezőgazdasági piacokon javult, és stabilizálódtak az árak. Ami az ökogazdálkodást illeti, nagyon jónak tartom az együttműködési megállapodást, amely létrejött, és az első tanácsi ülésen, amelyen elnökölni fogok, remélhetőleg sikerül elfogadnunk a szöveget, és utána a háromoldalú egyeztetése következményeképpen remélhetőleg tanácsadással segíthetjük a végrehajtást a tagállamokban. Nagyon fontos kérdés továbbá az EU-s mezőgazdaság szempontjából a talaj megőrzés ugyanis a jó minőségű talaj azt jelenti, hogy jó minőségű élelmet tudunk előállítani. A termő földek, a termő talaj kérdését mindenképpen felvetjük majd a mezőgazdasági tanácsban és a magasrangú konferencián is, amelyet a mezőgazdaság és a halászat témakörében szervezünk. Tudjuk, hogy a termőterületek koncentrációja az Európai Unió bizonyos országaiban nagyon aktuális téma, és tudjuk azt is, hogy ez súlyos probléma sok helyütt. A termőterületek koncentrációja azt eredményezheti, hogy a lakosság egy része elhagyja a vidéki területeket, illetőleg megakadályozhat másokat abban, hogy visszatérjenek a vidéki területekre. Munkahelyek veszhetnek el, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is hátrányos helyzetbe kerülhet, illetve hátrányos következményeket szenvedhet el. Mindeközben azonban el kell fogadnunk, illetve meg kell védenünk az alapvető jogokat az Európai Unióban, és nem korlátozhatjuk a szabad kereskedelmet az Európai Unió területén. Remélem azonban, hogy sikerül az intézmények közötti együttműködés eredményeképpen megoldást találnunk erre a kérdésre, olyan megoldást, amely mindenki számára elfogadható. Ami a fertőző állatbetegségeket illeti, ezek a betegségek nagyon súlyos károkat okoznak az állattenyésztésben, ez a kérdés nagyon sokszor merül fel a tanácsban. Mint az Európai Bizottság, mint a tagállamok rendszeresen felmérik a helyzetet a fertőző állatbetegségek terjedésével kapcsolatosan, koordinálnak a stratégiát illetően, és a szükséges közösen lépnek fel a betegségek elleni küzdelemben. A sertés influenza Sertéspest is nagyon súlyos károkat okozott Észtországban, súlyosan érintette az ágazatot. személyesen is tapaszt, megtapasztalhattuk tehát, hogy milyen nagy károkat okoznak ezek a betegségek. A sertéspest is korábban is felütötte a fejét már, vannak tapasztalataink eme, betegséges, eme súlyos betegség elleni küzdelemben, és egyelőre sajnos még nem lehetünk biztosak abban, hogy megnyertük a harcot. A madárinfluenza problémája is felmerült. A madárinfluenzával szembeni intézkedések kérdésköre nagyon bonyolult. Bonyolult kérdés továbbá a szabadon tartott szárnyasokra gyakorolt hatás, és az észcsoros elnökség természetesen mindig készen áll arra, hogy szükség esetén segítsen a tagállamoknak, a madár influenza elleni küzdelemben is persze keressük a megoldást az Európai Bizottsággal karöltve. Az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel együtt a tanács fontosnak tartja, hogy kezeljük az antimikrobiális rezisztencia kérdését. Ez az egyik legégetőbb probléma. Be kell vonnunk az állategészségügyi, növényegészségügyi szakértőket, valamint az, a, az orvosokat is, az emberi egészséggel foglalkozó szakembereket, Észtország cselekvési tervet kíván összeállítani ebben a témakörben, és várhatóan ez a cselekvési terv segít majd a releváns szakpolitikák további alakításában. Nagyon bonyolult továbbá az állategészségügyben használt gyógyászati készítményekre vonatkozó jogszabály tervezet, Fontos ez az állattenyésztés szempontjából, valamint a házi kedvencek szempontjából is. Észtország reménykedik abban, hogy a tagállamok segítik a munkánkat és együttműködnek velünk, mert így gyors intézkedéseket tudunk hozni, és mielőbb le tudjuk zárni a tárgyalásokat az, a tanácson belül. gyógyszerezett takarmány kérdése, az a tanács megkezdte az előkészítést, ez zajlik már egy ideje, de a munka nem zárulhat le, amíg le nem zárjuk az egyeztetést az állategészségügyben használt gyógyszerekről, mert ez szorosan kapcsolódik a gyógyszerezett takarmányok kérdéséhez. Az Európai Parlamenthez hasonlóan mi is úgy véljük, hogy ez a két dosszié nagyon fontos, és szeretnénk, hogy a két dosszié között ne legyen ellentmondás, koherensen kívánjuk megfogalmazni a két jogszabálytervezetet. Az ész soros elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az elnökségünk végére megszülessen a tárgyalási mandátum. Fontos megértenünk továbbá, hogy ha a peszticideket fenntartható módon hasznosítjuk, akkor az egyúttal azt is jelenti, hogy a tagállamoknak saját cselekvési terveiket kell végrehajtani, annak érdekében, hogy a releváns irányelvnek megfeleljenek. A nemzeti cselekvési tervek célja az, hogy csökkentsük az emberek egészségére gyakorolt kockázatokat, illetve a környezetre öm, gyakorolt kockázatokat, hiszen a peszticidek alkalmazása mindig ilyen kockázatokkal jár. Emellett ezek a cselekvési tervek alternatív megoldásokat kínálnak a növényegészségügy szempontjából és a kockázatkezelés szempontjából. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, válaszul. Összességében szeretném megköszönni ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, amelyeket felvetettek, és hogyha több információt szeretnének, akkor kérem vegyék fel a kapcsolatot a csapatommal, mert biztos vagyok abban, hogy szívesen válaszolnak a kérdésekre. Még egyszer köszönöm a tisztelt képviselőknek, nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy itt lehettem. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Miniszter úr, úgy gondolom, hogy sikerült választ adni az összes kérdésre. Lehet, hogy nagyon-nagyon röviden, de nagyon érdekes volt a válaszadás. Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy kedves kollégák, hogyha lenne még további kérdés, akkor arra vonatkozóan azt kérem, hogy írásban továbbítsák. A miniszter úr bizonyára választ fog adni az írásos kérdésekre is. Nem fogom most összefoglalni mindazt, ami elhangzott. Az biztos, hogy érdekes időszak, nehéz időszak áll előttünk. akkor viszonylag rövid időszak, hiszen most a, vak, a nyaralás megszakítja a munkát, Mindenkinek kellemes nyaralást kívánok, és ön, önnek is kellemes nyaralást kívánok majd, bár nem lesz teljes a nyaralás, a pihenés, hiszen a munka intenzív és a munka részben folyik tovább. Az biztos, hogy mindenkinek szüksége van a pihenésre. Még egyszer köszönet, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Nagy örömünkre szolgált ez az eszmecsere. Még egyszer sok sikert kívánunk önnek az elnökség alatt a tanács és az Európai Parlament érdekében is, és minden esetre és elsősorban a mezőgazdaság érdekében mindezt. Hölgyeim és Uraim! Nagyon szűrű a napi rendünk. Az eszmecserét ugyanakkor nem akartam rövidebbre fogni. Átérünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Szabadalmi Hivatalról van szó. Szeretném üdvözölni Heli Pilajámán asszonyt, a jogi kérdésekkel foglalkozik a szabadalmi hivatalban. az Európai Szabadalmi Hivatal részéről Jan Heitmann kollégánk kezdeményezette azt, hogy hívjuk meg a jogi témákkal foglalkozó felelős szemét, a biotechnológiai talmányokról, jogi védelemről, növényfajta oltalmakról lesz szó. Az Agriszak Bizottság már több alkalommal foglalkozott a biotechnológiai találmányok jogi védelmével, és az ilyen irányú szabadalmakról. 2015. szeptemberben el is fogadtunk egy véleményt a, kibocsá... a kibővített felelvített bíróság és foglalkozott már a termékkel, hiszen itt a derivált termékek rendkívül fontos szerepet játszanak, nagyon fontos kérdésről van szó, tehát biológiai folyamattal előállított termékekről van szó. Ez egy nagyon érdekes téma a képviselők számára. Az Európai Bizottság egy feljegyzést tett közzé, amiben pontosítja a a 99-es vonatkozó irányelvet a biotechnológiai találmányok jogi védelméről, Megkezdjük az eszmecserét. Igazgató asszony, önné a szó. Még egyszer szeretném üdvözölni önt. Örülök, hogy egy ilyen fontos és nehéz, de aktuális témáról beszámol nekünk. 10-15 percben megadom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr. Szikeszki úr. Szeretnék köszönetet mondani az Agri Szakbizottság minden képviselőjének, hogy meghívták az Európai Szabadalmi Hivatalt egy eszmecserére. A téma nagyon fontos. Azért is különösen fontos ez a téma, és nagyon releváns ma, mert az Európai Szabadalmi Hivatal fontos döntést hozott 11 nappal ezelőtt erről a témáról. Az Európai Parlament és különösen az Agri Szakbizottság, valamint az Európai Bizottság sokat foglalkozik a növényekkel kapcsolatos találmányok szabadalmazhatóságával. Az utóbbi években ez folyamatosan napirenden volt. Most a jogi keretet szeretném bemutatni, szeretném bemutatni, hogy hogyan alakult a helyzet, és melyek a következő lépések ebben a folyamatban. rövid bevezetőmben csak a növényoltalmakról fogok beszélni, az ehhez kapcsolható szabadalmakról. Ez csak 8%-át képviseli a biotechnológiai szabadalmaknak. Aztán szeretném azt is kérni, hogy értsék meg, hogy a növényfajták védelméről nem fogok most beszélni, hiszen ez a közösségi növényfajta irodához tartozó téma. Röviden az Európai Szabadalmi Hivatal bemutatása. Ugye én ezt a szervezetet képviselem ma. Az Európai Szabadalmi Hivatalt 73-ban alapították. Ez a második legnagyobb kormányközi intézmény Európában. A térképen látjuk a tagállamokat, összesen 38 tagországunk van ez azt jelenti, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal ...650 millió lakosnak megfelelő területet fed le Európában. Továbbá az Európai Szabadalmi Hivatal a világszinten is fontos szerepet játszik el, együttműködik más szabadalmi hivatalokkal, nemzetközi szabadalmi hivatalokkal, és különösen a biotechnológiai szabadalmaztatás témájában. Az Európai Szabadalmi Hivatal gyakorlatilag Európa hangja, amikor 38 szerződéses államunkkal egyeztetünk, akkor megértettük, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalban mm, jegyzik be a szabadalmak nagy részét, nemzeti szinten ez nagyon ritka. Az Európai Szabadalmi Hivatalnak 4300 szakembere van, és 7000 alkalmazott magas minőségi folyamatokat célzunk meg a jogi keret tekintetében. Tehát a biotechnológiai találmányok szabadalmazhatósága ennek az alapja a 73-ban aláírt szabadalmi, Európai Szabadalmi Egyezmény, 2000-ben történt ennek a felülvizsgálata. A biotechnológiai irányelv is fontos, ez 98-ra tekint vissza, ez a 44-es számú irányelv. Az irányelvet beépítették az Európai Szabadalmi Egyezménybe már 99-ben, és kiegészítő eszközként használjuk ezt az Európai Szabadalmi Egyezmény tekintetében. Az esetjog az Európai Szabadalmi Hivatal tekintetében fontos aspektus a releváns Európai Szabadalmi Egyezmény intézkedések végrehajtása szempontjából hiszen a bíróságnak van végső kompetenciája ezekben a témákban. Ugyanakkor a kibővített igazgatóság az Európai Szabadalmi Egyezmény témáiban illetékességgel rendelkezik, viszont nem az Európai Bírósági elé kerülő kérdésekkel. Ugyanakkor több döntésben, több határozatban szerepel, hogy bármi olyan döntés, amely befolyásolja a biotech irányel végrehajtását, és amelyet az Európai Unió bírósága hoz, ezek kötelezőek az Európai Szabadalmi Hivatal számára is. Úgyhogy itt a kapcsolat létezik jogalkotási szempontból. Amikor szabadalmazhatóságról beszélünk, ugye a biotechnológiai találmányok esetén, és főleg olyan találmányokról, amelyek növényekkel kapcsolatosak. Fontos, hogy ne, fe, ne veszítsük szem elől, hogy a normál szabadalmaztathatósági kritériumok érvényesek, vagyis az alap, a legfontosabb elvek itt is érvényesek. Új kell, hogy legyen a találmány, fontos előrelépés kell, hogy jelenjen, és ipari szinten alkalmazható kell, hogy legyen. Amikor újdonságról beszélünk, akkor arra kell gondoljunk, hogy valami valahol kialakult, akár több ezer évvel ezelőtt is, az nem újdonság. És ezért az EPO-ban az adatbázisunkban felvettük az összes hagyományos tudományt lefedő adatbázist az egész világra vonatkozóan. a szabadalmazhatóságban bizonyos találmányokat nem lehet fölvenni, és ez a kritérium érvényes a biotechnológiai találmányokra is, főleg a mezőgazdaság területén. Ez a kizárás olyan találmányokra vonatkoznak, amelyek erkocsellenesek, közerkocsellenesek, alapvetően biológiai folyamatokra vonatkoznak növény- és állattenyésztés területén, bár ez a mikrobiológiai témákra nem vonatkozik. Az, ezek az intézkedések az Európai Szabadalmi Egyezményben szerepelnek, valamint a biotechnológiai irányelvben, és azonosak ezek az intézkedések a két dokumentumban. Továbbá a kizárás érvényes olyan, tehát a növény és állatfajokra is, a kettes cikk szerint a biotechnológia irányelv tekintetében, illetve a szabadalmi egyezmény tekintetében is, hiszen itt általános védelem érvényes, és nem pedig szabadalmi védelem. Ugyanakkor növények és állatok szabadalmaztathatók, ha a technikai megvalósíthatóság nem konkrét fajtához vagy fajhoz kapcsolódnak biológiai anyag, ami a természetes környezetétől el van választva, vagy technikai folyamatok során, amit előállítanak, ezek szabadalmaztathatók. Mindezt előre bocsátva, tehát növényfajták, növényfajok, állatfajok ki vannak zárva, ugyanakkor növények és állatok szabadalmaztathatók bizonyos kritériumok teljesülése esetén a biotechnológiai folyamatok, eljárások, növényelőállítás, állattermesztés céljából nem szabadalmaztatható. Az intézkedések pontosításra kerültek már 98-ban, illetve 99-ben már döntés született arról, hogy a növényfajokat, növényfajtákat kizárjuk a szabadalmaztathatóságból. A biotechnológiai irányelv 2 cikke tartalmazza ezt, a, ugyanakkor a növények szabadalmaztathatók, amennyiben nem növényfajtáról beszélünk, hanem technológiai jelenségekről, például több növényfajtát közösen lehet szabadalmaztatni. Aztán a következő döntés a lényeges biológiai folyamatokra vonatkozik. Bizonyára olvasták az újságban is a paradicsomra, brokkolira vonatkozó határozatokat. Itt a kérdés az volt, hogyha egy technikai lépést beillesztünk a természetes kereszteződési és termesztési folyamatban, akkor ez alapvetően biológiai lépés, vagy pedig ebben az esetben technikai jellegű. A mi kibővített felevitelő igazgatóságunk azt mondta, hogy a természetes kereszteződés és kiválasztási lépések közé, ha beillesztünk egy lépést, attól még nem lesz valami technikai jellegű. Fölmerült a kérdés, hogy ha a növények szabadalmaztathatók, bár a hagyományos termesztési eljárás nem szabadalmaztatható. És ha van egy növény, akkor a növény alapján nem lehet látni, hogy ennek az előállítása technikai folyamattól történt-e, vagy pedig hagyományos termesztési eljárással, tehát keresztezéssel és szelekcióval. Akkor ilyen növényen mi fog történni? Szabadalmaztatható vagy sem? Nincs egyetemű intézkedés a biotechnológiai rendelke, irányelben erre vonatkozóan, sem az Európai Szabadalmi Egyezményben nem szerepel ilyen irányú intézkedés. A kérdést a ERPO kibővített igazgatósága megvizsgálta, és figyelembe vette a biotechnológiai irányelvet is ehhez. Arra a következtetésre jutott, hogy az ilyenfajta növényi termék szabadalmaztatható. Tehát a kizárás nem érvényes magára a növényre, mint termékre. Ugyanakkor, ahogy az elnök úr már említette, a bizottság is megvizsgálta a biotechnológiai irányelv előkészítő anyagát, és arra a következtetésre jutott, hogy a jogalkotó szándéka az volt, hogy a lényegében biológiai folyamattal előállított növényterméket ki kívánta zárni a szabadalmaztathatóságtól. Tavaly november elején tette közé a bizottság ezt a véleményét, és, ilyenkor, és ebben az időpontban az EPO felfüggesztette az összes olyan szabadalmazási folyamatot, ahol fölmerült ez a kérdés, ahol lényegében biológiai folyamattal állítottak elő növényt, hiszen egy jogi intézkedés végrehajtása kérdőjelesé válik, akkor föl kell, hogy függesszünk minden folyamatot, hogy ne okozunk kárt senkinek. Tagállamaink megvitatták a kérdést, az EPO javaslatot készített a végrehajtó rendeletek módosítására vonatkozóan, és a javaslat alapján az Európai Szabadalmaztatási Hivatal igazgatósága június 29-én úgy döntött, hogy a Európai Szabadalmazási Egyezmény 27-es és 28-as erre vonatkozó cikkét módosítja. Tehát így a szabadalmaztathatóságból most már valóban kizártuk a kizárólag biológiai folyamat előállított növénytermékeket. Ez minden folyamatra igaz, minden olyan eljárásra igaz, amely fölfüggesztésre került, tehát 2017. július 1-től ez végrehajtandó, és az összes függő, illetve összes jövőbeni szabadalmazási eljárásra ez vonatkozni fog. Mit teszünk most az EPO-nál? Az összes folyamatot, az összes kérelemfeldolgozást, az összes elemetési eljárást, megvizsgáljuk. Tehát amikor növény termékről van szó, ami alapvetően biológiai folyamattal került előállításra, akkor az ítéletet kell, hogy alkalmazzuk, tehát ezeknél a szabadalmi beadványoknál negatív lesz az eredmény, a válasz. A vizsgálók számára utasításokat dolgoztunk ki, illetve tájékoztatjuk a közvéleményt is, és ezeket a tájékoztató anyagokat is megfelelő módon módosítani fogjuk. Októberben fogjuk közzéadni a vonatkozó dokumentumot, és november 1-től már alkalmazni is fogjuk. Továbbá 2016 óta szorosan együttműködünk a közösségi növényfajta irodával, azért, hogy egymás rendszereit, folyamatait megismerjük és megértsük, illetve hogy megvizsgáljuk, hogy van-e olyan módszer, amelyel az egymás adatbázisát, anyagait, információját jobban tudnánk hasznosítani, és elkerüljünk olyan helyzeteket, amikor valami releváns információt nem veszünk figyelembe. Közösen a közvéleményt is tájékoztattuk erről az együttműködésről. Egy konferenciát tartottunk idén, illetve tartunk idén november végén itt Brüsszelben, úgyhogy ez együtt a meghívó is önök számára. Az apple nál szeretném azt is elmondani, hogy különleges minőségi intézkedést alkalmazunk a növénytermék szabadalmi eljárásaira vonatkozóan. Ezeket úgy hívjuk, hogy érzékeny esetek, Ilyen esetekben próbáljuk nyomon követni az összes olyan szabadalmi kérelmet, amely növénytermékekre vonatkozik, és ennek a munkának a során a jogászok, tehát az én szolgálatom, a vizsgálók együtt dolgoznak, együtt működnek, és így minden, tehát szociális és etikai aspektusokat is, társadalmi aspektusokat is figyelembe veszünk, amikor döntünk a szabadon befogadhatóságáról. Nagyon sok nemzeti érdek lépít fel, vannak olyan országok, amelyek monitorozzák a mi gyakorlatunkat, és mostanáig azt láttuk, hogy nagy az egyetértés az eredmények tekintetében. Persze vannak eltérő vélemények is, és természetesen nagyon sok nem kormányú szervezet, és a közvélemény is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ennyi lett van a bevezetőm, és nagyon szívesen egyeztetek önökkel a jövőbeni munkáról, nagyon szívesen válaszolok az önök által feltett kérdésekre. Köszönöm. Tak, pani dyrektor, są pytania. Już zaczynamy. Köszönöm szépen. Nagyon sokan szeretnének kérdéseket feltenni. Helytem a úr először parancsoljon. Köszönöm, elnök úr és köszönöm az igazgató asszonynak, hogy eljött, és elmagyarázta, nekünk áttegintést adott arra, hogy mi is történik az EPO-nál. Örömmel láttam, hogy az EPO megszímlelte a parlament tanácsát vagy javaslatait. 2015-ben az Agriban nagy többség többséggel megszavaztuk azt, hogy az alapvető bírógép folyamatokkal előállított termékek, növények ne legyenek szabadalmaztathatók, és most örülök, hogy megváltoztatták az ezzel kapcsolatos iránymutatást. Kérdésem a következők. Jelenleg több száz szabadalmi kérelem van függőben. Mi fog ezekkel történni? ezek a növényekre vonatkozó szabadalmi kérelmek, amelyek mögött biológiai folyamatok állnak. Most, hogy az EPO döntést hozott az ide vonatkozó rendeletek kapcsolatban, mi lesz ezekkel a függő kérelmekkel? Klasszikus mutációk, a mutogenezis folyamat révén előállított termék találmány, és ezért így szabadalmaztatható ez a kérdésem. És harmadsorban, tudják-e garantálni azt, hogy bizonyos alapvető bírógé folyamattal létrehozott növények tulajdonságai túlmennek a szabadalmi kereteken, még akkor is, hogyha egy teljesen új termesztési eljárásról van szó. Vannak -e joghézagok, hogyha új termesztési technikákat alkalmaznak, és ez akkor szembe megy -e a június 29-i döntésükkel? Köszönöm szépen. És Anis Schreier következik. Köszönöm, nagyon köszönöm azt, amit elmondott. A én frakcióm már 2015-ben fontos szerepet játszott abban, hogy elfogadjunk a parlamentben egy állásfoglalást. Hollandiában a, ugye a vetőmag 25, a világon a összes vetőmag 25-30%-a hollandiai, nagyon fontos számunkra ez a kérdés. Nagyon eh, fontos lépést eh, tettünk eh, ezzel a tisztességes piaci viszonyok megteremtése felé, de azért felmaradt egy-két kérdés. Mi történik a lejárt szabadalomokkal? A nemesítők hogyan tudják, hogy mit kezdjenek ezzel? És az új nemesítési technológiákkal kapcsolatban mi a helyzet? A ciszgenezis, az új nemesítési eljárásnak tekintedő. A nemesítők kapcsán, hogyha a klasszikus nemesítési módszer mellett most valamilyen teljesen új eljárást alkalmaznak, ami szintén szabadalmaztatható. És Európában a szinten a, a Monsanto és más cégek eh, jelezték már, hogy felebezni fognak az, utolsó, az EPO döntése ellen. Eh, nos, eh, önök lehet, hogy még majd meg kell, hogy változtassák emiatt a, ezt a döntésüket? Ki fogja monitorozni a döntésük végrehajtását? és két éves értékelés lesz ez, nagyon fontosnak tartanám. És végezetül a világkereskedelem szempontjából is nagyon fontos ez a kérdés, tehát a klasszikus módon nemesített termékek kapcsán. A Monsanto megvásárolta a Szingentát, és hogyha itt mm, az egész világon ők fognak monopól helyzetbe kerülni, akkor mi ezt hogy tudjuk kezelni? Tarabella képviselő úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni, hogy ezt a nagyon fontos kormányközi szervet, az Európai Szabadalmi Hivatalt bemutatták. Az emberi források kérdése úgy tudom, hogy nagyon nehéz, úgyhogy gondolom, hogy nem könnyű ilyen körülmények között dolgozniuk, de ma nem ezért ülünk itt. Bizonyos növényeknél nagyon fontos a természetes háttér, ugyanakkor vannak új génmanipulációs technológia, vannak új eszközök, amelyeket a szabadalomban sokszor úgy írnak le, hogy nehéz ezt megkülönböztetni a természetes eljárásoktól, ezért minden olyan növénynél ezt külön meg kell vizsgálni, ahol ugyanazt a tulajdonságot mondjuk a növény természetes módon is tartalmazhatja, illetve beavatkozással is el lehet érni. Közép, rövid és közép távon foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Az összes mezőgazdasági biodiversifikációval nagyon fontos, tehát az összes új élelmiszer előállítás szempontjából ez nagyon fontos is. Itt fölmerülnek a veszélyek. Egyetérte ön azzal, hogy hogy tagadjunk meg minden olyan szabadalmi kérelmet, ahol a hagyományos kiválasztási folyamat, a keresztezés természetes folyamatként fölmerül. Pani poseł Hojbusz. Hajbus asszony. Köszönöm. Alapvetően nagyon csalódott vagyok. A bizottság um, feladata az volt, hogy reagáljon. Ugye a hagyományos uh, termesztést kivették um, a szabadalmaztathatóság alól, és uh, már a uh, mutagénézissel elállított um, termé- te- növényekről volt szó, szóval erre nem kívánok kitérni biotechnológiai találmány kell, hogy a háttérben álljon ahhoz, hogy valami szabadalmaztatható legyen, és bizonyos genetikai jellemzőkkel kell, hogy rendelkezzen a termék. Nagyon kritikusan látom ezt, mert hogyha megnézzük az interneten, hogy ha már egy adott genetikai jellemző a természetben előfordul, akkor a biotechnológiai találmány, az mit jelent csak annyit, hogy ez beazonosítja? Ezt, ezzel egy sok milliárdos üzlet nyílik meg az agráripari cégek számára, viszont a kis vetőmag termesztők nem tudom, hogy folytathatják a tevékenységet, mert nem tudják, hogy esetleg nem egy olyan jellemzővel rendelkező vetőmagot fog fognak-e eh, előállítani, ami már valahol a természetben létezik az a jellemző, és akkor gyakorlatilag a genetikánkat fogjuk eladni nagy vállalatoknak, és nem marad a civil társadalom tulajdonában a, tulajdonképpen a, a genetika, a genetikai tulajdonságok. Ezek a joghészagok miatt biztos, hogy lesz egy csomó eljárás, sok eljárás, lesznek újabb szabadalmi kérelmek. Mi a hivatal szándéka? Felülvizsgálják azt, hogy hogyan tudják esetleg megakadályozni azt, hogy a hagyományos termesztés nem szabadalmaztatható, milyen lépéseket terveznek. És talán még egy kérdés a döntéshozatali folyamatban eh, mennyire mondták be az érintett embereket, például a gazdákat, a termelőket, eh, termelői szervezeteket, fogyasztóvédelmi szervezeteket, vagy NGO-kat, civil szervezeteket, eh, amelyeknek az a véleménye, hogy az életet nem lehet szabadalmaztatni, és nem lehet, hogy koncernek, vállalatok tulajdonába kerüljön a, az, maga az élet, a genetika. Egnyú képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos nem én vagyok az egyetlen itt a teremben, aki úgy gondolja, hogy ez a téma eh, még annál is bonyolultabb, mint gondolnánk. Itt eh, én is küzdöttem több mindennel, amit ön eh, mondott. Például azt mondtam, hogy állatot lehet szabadalmaztatni. Mondan egy példát arra, hogy milyen, hogy emberek létrehoztak olyan állatot, ami korábban nem létezett. Nem, nem tudok elképzelni semmi ilyet. És ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a növény, egy növényre is. Hogy emberek eh, mondjuk valamilyen lombikban hoztak létre egy olyan növényt, ami korábban soha nem létezett. Talán erre is mondan a példát. Két megjegyzés hangzott idet közben, hogy nem lehet egyáltalán szabadalmaztatni. Nos, azok, akik keresztezéssel, nemesítéssel foglalkoznak, ezek jutalmat érdemelnek, hiszen valami jobb állatot vagy nemét akarnak létrehozni. És nem tudom, hogy szabadalom mennyi ideig érvényes, a szabadalmi oltalom talán megerősíthetné, hogy jól tudom, hogy 20 évig. Hauslink képviselő. Én csatlakozom a többséghez. Én is, engem is csalódással töltött el, hogy most ennyi év után ez az eredmény. 2015-ben fogadtunk el, e, sőt, már 2011-ben elfogadtunk egy állásfogalás nagy többséggel. Hogyha kicsit e, tudatosan megnézzük, amiről itt szó van, nagyon-nagyon sok a joghézag. Feltételezésem szerint a jelenlegi gyakorlat nem fog olyan borzasztó nagyon megváltozni. És mit történik a már megadott, megítélt 200 szabadalommal? Ezekkel mi lesz a jövőben? azután a véletlenszerű mutációk kapcsán létrejött termék szabadalmaztatható, ez is nyitva maradt, túl sok az ilyen joghészag. Az ön hivatal ugye abból él, hogy megadj szabadalmakat. Hát nem csodálkoznék, hogyha túl restriktívek lennének, hiszen hát abból élnek az üzleti modelljék pont azon alapul, hogy minél több szabadalmat adjanak meg, és ezért szerintem a mostani gyakorlat nem igen fog megváltozni. Még egy egész konkrét kérdés. A véletlenszerű mutációk kapcsán a Karsberg kapcsán volt egy árpa termék, illetve a helyneken esetnek egy konkrét esete. Itt most meg fog változni a helyzet, most, hogy megváltozott a döntés. Ez a közveleményt is nagyon érdeklő dosszié, amikor egy szabadalomnak közvetlen hatása van a termelésre és valami olyan fogyasztási cikre, amit, amit minden emberek fogyasztanak. Köszönöm szépen. Időközben szeretném köszönteni a vendégeinket. Hajtam a képviselő, hívta meg ezt a látogatói csoportot. Azt hiszem, hogy pont egy nagyon érdekes és nem könnyű vitára érkeztek. André úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék az igazgató asszonynak köszönetet mondani. Sajnos elnézést kell, hogy kérjek, mert a prezentáció elején nem tudtam itt lenni az elhangzottakhoz csatlakoznék. Szeretnék pontosítást kérni bizonyos aspektusokra vonatkozóan, különösen mindarra, amit innovációnak neveznek az új kritériumok alapján. Lehet, hogy már választ adott erre a kérdésre, akkor elnézést kérek. Aztán lenne kérdésem a védelem tekintetében. Mi történik, amikor az ipar például egy gén genetikai forrást, ami ma a közjavakhoz tartozik, kisajátít, mi történik ilyen esetben. És csatlakoznék Tarabella képviselőhöz is, tehát ez egy nagyon komplex téma, nagy multinacionális cégek állnak előttünk, a Syngenta, a Monsanto, stb. Úgy gondolom, hogy itt nagy a kihívás erre vonatkozóan is. További eszközökre van valószínűleg szükség, hiszen teljes kutatást kell végezni. Valószínűleg több eszközzel, kiegészítő eszközzel kéne ellátni az önök hivatalát. Végül pedig a definícióra térnék rá a növényfajta definíciója ennek a kérdésére. Ez egy komplex kérdés ha jól értem, akkor ez az intézkedés középpontjában áll, és ez teszi lehetővé, hogy a nagy csoportok erőfölényt szerezzenek. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Péter Jár. Nyilván érezte, hogy nem vagyunk nagyon elégedettek a azzal, amit elmondott. Itt a parlamentben nagy többség azt mondja, hogy nem lehet szabadalmaztatni élő lényeket. Talán kicsit naív a kérdésem, de felteszem. Nem akarnak valami mást, vagy máshogy eljárni? Nem kellene jogszabályokat vált, megváltoztatni. Az, hogy most nem olyan szépnek tűnik, amit elmondott, lehet, hogy ezért a törv jogszabályok hibáztathatók. A betűmag törvénye lehet, hogy nem foglalkozott, de hát nekünk a gyakorlatban ez jelent problémát a gyakorlati a gazdák számára ez a probléma, és a valós veszély az az, hogyha megadják a szabadalmat, most mindegy, hogy miért és milyen kiskapunk keresztül, de a gazdák, ugye fontos új módszereket dolgoznak ki, és kell, hogy biztosítsuk a választási lehetőséget a gazdák számára, van a termesztő, a növénytermesztő privilégium, tehát a növénytermesztők számára is lehetővé kell tenni, hogy hozzáférhessenek a genetikai sokszínűséghez, a génforrásokhoz. És egy szabadalommal pont ezt akarjuk, lehet megakadályozni, és mi ezért aggódunk, nem jogos a mi aggodalmunk. is asszony. Ez egy nagyon technikai, szakértői dolog, jogi szempontból is, és növénytermesztés szempontjából is. A BBC-n, hiszem tegnap este láttam egy programot, nagyon érdekes volt, a könnyen lepucolható narancsokról szólt, ez tényleg érdekes. 8-10 év alatt jutottuk el oda most, amikor így könnyen pucolható a héja, vagy megpucolható a narancs. Hogy a, mi is a helyzet a beruházásokkal? Ugye nagyon sok beruházás kellett, és hogyan térülnek meg ezek, hiszen Egnyú kollega is említette, hogy csak időt, pénzt fektetnek be, még a, még a szokványos termesztési technikákba is, nem hogy a GMO-ba és egyebekbe. Nyilvánvaló, a fogyasztók azt gondolják, hogy ez úgyis meg fog történni. Nagyon kifinomult termesztési, nemesítési technológiákat alkalmaztak már korábban is, hogy idáig eljutottunk. Nagyon érdekes, hogy mennyi energiát fektettek abba, hogy egy ilyen narancsot ki esítsenek. Kaltenbach asszony. Köszönöm szépen. Nem tudtam itt lenni, nem hallgattam meg, amit elmondott. Lehet, hogy meg is válaszoltam ezeket a kérdéseket, amiket most fogok föltenni. Az EPO-nál ugye valaki azt mondta, hogy mintegy 350 szabadalmi kérelem várja a döntést. Mi a határidő, mikor fogják meghozni ezekkel kapcsolatban a döntést? Árnyék előadója vagyok a növény reprodukcióval foglalkozó irányelvnek, de a parlamentnek egész világos az álláspontja. Tehát növények eh, kapcsolatos szabadalmak nagyon eh, sok problémát eh, okoznak a természet számára, mert nem létezik ez az úgynevezett növénytermesztői privilégium. kívánok e valami változtatást ezen a területen? Flarengen képviselő. Köszönöm. Ez nagyon érdekes, és persze nagyon technikai, szakmai ez a kérdés. Esetleg az orvosi kannabiszra vonatkozó szabadalmat bejegyeztek e már, vagy létez, nyújtottak be ilyen kérelmet? Köszönöm. Akkor még a bizottság képviselőjét szeretnénk meghallgatni. Parancsoljon, ha lehet, röviden. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Piliáma asszonynak és a képviselőknek is, hogy elmondták a véleményüket erről a nagyon érdekes kérdésről. Ahogyan elhangzott, a bizottság novemberben adott ki egy feljegyzést, megpróbáltunk reagálni arra, hogy mi is a jogalkotó célja, amikor egy 1998-as, már majdnem 20 éves irányelv végrehajtásáról van szó. Itt az alapvetően biológiai folyamat előállított növények szabadalmaztathatóságával kapcsolatban és elkészült ez a feljegyzésünk, azután itt a parlamentben idén februárban foglalkoztak a kérdéssel, és az EPO is módosította az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási rendelkezését, ami szintén a jó irányba tett lépés. Nagyon sok érdekes és nagyon technikai kérdést tettek fel, további gondolkozásra van szükség némelyik kérdéssel kapcsolatban. A bizottságnak is ez a szándéka, gondolkozunk, megvitatjuk azt, hogy a tagállamok mit is tettek különböző fontos kérdésekkel kapcsolatban, és majd eldöntjük, hogy még mi a tennivaló. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most öné a szó igazgatóasszony. Maximum kérem, hogy 10 percben válaszolja meg a kérdéseket. Thank you, members of... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a képviselőknek a kérdéseket. Nehéz lesz eh, megválaszolni 10 perc alatt ezt a sok-sok kérdést, de próbálkozom. Megpróbálom össze csoportosítani a kérdéseket, és próbálok gyorsan beszélni, hogy a lehető legtöbb kérdésre válaszolhassak. Ami a statisztikákat illeti, rákérdeztek a benyújtott kérelmekre és a jóváhagyott szabadalmi kérelmekre. Körülbelül 300 ö, szabadalmi kérelmet nyújtottak be eddig, ö, ezek folyamatban vannak, folyamatban van ezek elbírálása. vállalást tettünk egy program keretében arra is, hogy megpróbáljuk az összes szabadalmi kérelmet 12 hónap alatt elbírálna, elbírálni, illetve 15 hónap alatt, hogyha valamiféle gond adódik. Persze vannak mindig kivételes esetek, ahol több időre van szükség, de körülbelül egy-másfél év alatt általában átmegy a gépezeten egy-egy szabadalmi kérelem. Körülbelül 80 szabadalmi kérelem, kérelmet hagytunk jóvá a, az említett kategóriába tartalmazó növényi termékek esetében. Ezek már nem az Európai Szabadalmi Hivatal hatáskörébe tartoznak azóta. szabadalom kb. 20 évig van érvényben, és ez azt jelenti, hogy egy éves díjat kell fizetnie a szabadalom tulajdonosának. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor a szabadalom elévül. Az általunk jóváhagyott 80 szabadalom esetében a statisztikák azt mutatják, hogy kevesebb, mint a felük van még mindig hatályban. Abból indulok ki, hogy a szabadalom tulajdonosai majd fellépnek, vagy adott esetben nem lépnek fel ezzel kapcsolatosan. Then there was a lot of questions about Több kérdés a monitoringra vonatkozott, mi történik a döntéshozatal után. A az adminisztratív tanácson belül volt már erről eszmecsere, az elnök elmondta, és több, tanács, több tagállam is azt jelezte, hogy másfél év múlva foglalkozik majd az adminisztratív tanács ezzel a kérdéssel, illetve tájékoztatja a tagállamokat az aktuális helyzetről, illetve összegyűjti a különböző visszajelzéseket, a feedbacket a releváns szabadalmi kérelmekről. Felmerült egy további kérdés a civil szervezetek bevonásáról és más érdekképviseletek bevonásáról. Az Európai Szabadalmi Hivatalnak vannak tanácsadói bizottságai, ahol a fogyasztóvédelmi érdekképviseletek képviseltetik magukat. Kapunk visszajelzést a felhasználóktól. Az Európai Szabadalmi Hivatal figyelembe veszi a kívülről érkező visszajelzéseket. Több fogyasztóvédelmi szervezet és európai, az Európai Szabadalmi Hivatalnak levelet írt, felvették a kapcsolatot velünk, javaslatokat terjesztettek elő és ezeket a kezdeményezéseket természetesen eh, figyelembe vesszük, komolyan vesszük a munkánk során. Point, so we try to do our best eh, to... Eh, természetesen egy külsős szem egészen más dolgokat lát, mint mi magunk, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a szempontokat beépítsük a munkánkba. A technikai kérdésekre térnék most át. Két kérdés vonatkozott a kanabiszra, illetve a sör szabadalmakra, a gyógyászati jellegű kanabiszra vonatkozólag nincs információm, ami pedig a sör szabadalmakat illeti. Vannak különböző eljárások, amelyek függőben vannak, ezért ezekről bizonyára megértik, nem beszélhetek jelen pillanatban. Több kérdés hangzott el a gazdákról, a számukra szükséges szabadságról, rugalmasságról, és hogy a szabadalmak esetleg károkat okozhatnak számukra ezen a területen. Ezzel kapcsolatosan szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan dologra, amelyről biztosan tudnak. Szük, született két megállapodás a szabadalmakat illetően. Jelen pillanatban várunk a ratifikációra, hogyha ezeket a szövegeket, két szöveget említettem, hogy ezeket ratifikálják, akkor megfelelő eszközök lépnének hatályba. A UPC megállapodásban szerepelnek kivételek, a résztvevő tagállamokra nézvést, de ehhez persze szükséges lenne, hogy a megállapodás hatályba lépjen, illetve hogy a nemzetállamok szintjén fellépés történjen. Ez néhány tagállamban már megtörtént, de nem mindenhol mi történt még meg. Nem mindenhol vezettek be még kivételeket a nemzeti joganyagban. Aztán ami a mutagenezés kérdését illeti, a mutagenezés, mint ahogyan az adminisztratív tanács számára előkészített dokumentumban is elmagyaráztuk, a mutagenezés egy technikai folyamat, Megjelenis asszony is kitért arra, hogy nem igazán tudhatjuk, hogy a mutagenezisnek még lesznek az eredményei, nem egy stabil folyamatról van szó, lehetnek nem kívánatos hatásai, és a módszer hosszú időt vesz igénybe. Az új ö, nemesítési folyamatok, technikák, mint például a CRISP, viszont technikai fejlődést jelentenek, és ezek az új technológiák nem feltétlenül biológiai folyamatokat ölelnek fel. Felmerült egy további technikai kérdés is. A szabadalmak kapcsán a növényekre jellemző, eleve jellemző tulajdonságok kapcsán. az adott növény természetes tulajdonságait illetően, hogyha valaki például azt mondja, hogy nem tetszik neki a zöld szín, piros uborkát szeretne termeszteni. Hogyha az új szabályok szerint azt állítanám, hogy vörös vagy piros uborkát termesztek, akkor ez a, ki, a kivételek közé lenne sorolható. Hogyha technikai módszereket, technológiákat alkalmazok arra, hogy piros legyen az uborka, Ebben az esetben az eredeti uborkafajta nem, tartan, nem tartozna védett uborka fajok körébe, és aztán persze felmerülhetne a kérdés a nemzeti bíróságok előtt, hogy milyen bizonyítékot tud szolgáltatni a nemesítő, hogy biológiai folyamat, vagy technikai folyamat, vagy technológiai folyamat zajlott le. De hát tarthatnék gyakorlatilag egy 45 perces előadást a szabadalmi jogról. Itt jelzik nekem, hogy hát ez, erre nincs lehetőség. Tudom, hogy ez nem egy teljesen világos válasz, de remélem, hogy a 29-én tartandó rendezvényen majd lesz több idő arra, hogy elmagyarázzam ezeket a dolgokat. Itt ilyen rövid idő alatt az adott kereteken belül sajnos nincs lehetőség bővebb magyarázatra. Nagyon sajnálom. That was very um, the summary of that. Összegzésképpen tehát azt mondhatjuk, hogy a természetes tulajdonságok szabadalmaztathatók, hogyha a természeti, természetes környezethez kapcsolódnak. Ezt mondják ki a vonatkozó hatályban lévő szabályok. A kérdés az, hogy a védelem a szabadalom szabadalmi védettség meddig terjed, illetve milyen körülmények között tud a nemesítő bizonyítékot szolgáltatni, hogy a szabályokat nem szegi meg. Végeredményben a bíróságok döntenek, és még egyszer hangsúlyoznám az egységes szabadalmi bíróság fontosságát ebben a kontextusban. Kifutottam az időből, és még arra kérdeztek rá, hogy milyen példákat tudok szolgáltatni növényekre, állatokra. Mi, bármely természetes állat vagy növény, amely a tarap, kín a terepen, a természetes környezetben előfordul, nem szabadalmaztatható, mert hát nem tekinthető újnak. De ha például van egy állat, amelyel kapcsolatban bizonyítható valamiféle gyógyászati hatás. Például, hogy, ha egy adott tehén fajta tejének gyógyászati hatása van, akkor lehet szó szabadalomról, de nem, maga, nem magát a tehenet szabadalmaztatjuk. Nem a tehenet, mint olyat, hanem a különleges gyógyászati hatással rendelkező tejet produkáló tehenet. Animals. There are also further criteria which is always taking into account, taken into account. És aztán más kritériumokat is persze figyelembe kell venni. Az erkölcsi oldalról, aztán a közegészségügyi oldalról, a környezeti oldalról. Nem lehet mindent szabadalmaztatni. Tarabella úr kérdésére is szeretnék válaszolni. Több mint húsz éve dolgozom az EPO-ban, továbbra is szívesen dolgozom ott, és nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi a szabadalmi kérdéseket, mert a szabadalmakhoz kapcsolódó kérdések a társadalom szempontjából is erkölcsileg is fontosak. Vannak eszközeink, amelyekkel jól működtethetjük ezt a rendszert, mi az EPO-ban mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk a szükségleteknek. Köszönöm, és elnézést, hogy hosszabban válaszoltam. Elnök. Köszönjük szépen. Hát, piros vagy vörös uborkák, lehet róla szó, de akkor legyen zöld a paradicsom, és legyen fekete a tej. Persze minden megszokás kérdése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 úr által feltett kérdések például olyan érdekesek voltak, hogy szeretnénk majd még visszatérni ezekre. Nagyon hálásak lennénk tehát, hogyha időt tudna fordítani arra, hogy írásban megválaszolja a felvetett kérdéseket. Mi a magunk részéről nagyon szívesen meghívjuk Önt újra a szakbizottságunkba, és nem fog annyi idő eltelni, mint a legutóbbi találkozónk óta, mert, mint láthatja, nagyon érdekelnek bennünket ezek a témák, szeretnénk bizonyos eljárásokat, folyamatokat megérteni, már csak azért is, mert nálunk is sokszor rákérdeznek a polgárok ezekre a kérdésekre. Egy következő kérdéskör az EU-s tagállamokkal folytatott kapcsolattartásra vonatkozna például, nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk ma. A következő, soron következő három napi rendi pontra összesen 45 percünk van, mi azt jelenti, hogy mindegyik fennmaradó pontra 15 perc jut. Szanyi úr, 15 pont, percünk lenne az önnapi rendi pontjának megtárgyalására, itt az általános költségvetésről van szó a 2018-as évre. Nem is akarom tovább rabolni az idejét, összesen körülbelül 15 percünk maradt erre a napi rendeli pontra. Tessék, öné a szó, Szanyi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok nagyon gyorsan elmondani mindent. Miután megszületett a három oldalú egyeztetésről szóló mandátum, nagy örömmel mutatom be önöknek a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés tervezetét. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az agré nagyon fontos, az agré költségvetés, mert az EU-s célkitűzések szempontjából fontosak, ezért megfelelő hely illeti meg az agri költségvetés a 2018-as általános költségvetésben. Van néhány fontos eleme, ezek közül kiemelnék néhányat. A kettes fejezetben allokált költségvetés várhatóan ugyanolyan szintű marad, vagy talán kicsit emelkedik, beleértve nemzeti borítékokat és A korábbi évek kifizetései kettős fejezet alatt maradnak meg, az adminisztratív költségek, valamint a vidékfejlesztési kötelezettségvállalásokat is biztosítani kell a kap szempontjából. Külön szeretném kiemelni, hogy a Brexitnek súlyos pénzügyi következménye lehet az agri a mezőgazdaság jövőjére, ezért a bizottságot arra szólítjuk fel, hogy a magasabb költségvetési kockázatot tartsa szem előtt. 2018 lesz egyébként az utolsó, úgymond kényelmes költségvetési év a mezőgazdaság szempontjából. Néhány nagyon aggasztó forgatókönyvet vázolt fel az ezzel a témával foglalkozott kiadvány felelősen kell kialakítanunk a kap költségvetését, mert a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozólag nagyok a kockázatok. Meg kell védenünk azt, amit már kiharcoltunk korábban. Közös felelősségünk, hogy az egyszerűsítés és a korszerűsítés a kapon belül lezáruljon. Az omnibus rendelet Re vonatkozó forrásokat is biztosítani kell a 2018-as költségvetésben. Üdvözöljük a költségvetés növelését az állategészségügy és az állati betegségek elleni küzdelemben, az EU ugyanis nagyon komoly kockázatokkal néz szembe. Végül pedig az innovatív eh, kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések eh, nagyon fontos szerepet játszanak az intelligens mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben, ezekről nem szabad ezért megfeledkezni. Várom a módosításokat, az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel, a frakciókkal, a bizottsági kollégák, a eh, bizottsággal, és két perc, 40 másodperc alatt le is tudtam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Miller asszony, egy perce van. Ja, ich bedanke mich auch én is szeretném megköszönni az előadónak a munkát, nagyon masszív támogatásomról tudom biztosítani. A Brexit még nem annyira sürgető. Sokszor kérdezik eh, tőlem, hogy mi is a helyzet az orosz embargóval a belga kollégák újra és újra elmondják, eh, hogy eh, itt igazából a veszteségeket nem nagyon lehet kompenzálni. Az Omnius vagy rendelet kapcsán zajnak a, zajlanak a tárgyalások. Nem tudom, hogy a 18-as költségvetés tervezetben ezt mennyire kell figyelembe venni. Mindenképpen annak örülünk, hogy több pénzt kap az állatbetegségekkel és a növénykárosítókkal szembeni küzdelem. Még egyszer köszönöm. Más nem kér szót köszönöm önöknek, ezért hálás vagyok. A bizottság képviselőjét hallgassuk meg. Önél a asszonyom, sajnos nem látom a nevét. Tessék. Szeretnék néhány megjegyzés elérni a jelentés tekintetében. Pozitív véleményünk van általánosságban, hiszen az javaslatok tartalmazzák a Brexit témáját, az administratív költségekkel is foglalkozik, kutatás, innováció támogatása a mezőgazdasági szektorban, ez is szerepel, és nagyon fontosnak tartom, hogy finanszírozást kell biztosítani a pilota projektek számára, amelyek megakadályozzák a vidék elhagyását. Ezek voltak a jó hírek. A költségvetés, a kapra vonatkozóan egyre alacsonyabb, egyre kevesebb. Még mindig 38%-ot képvisel teljes költségvetés tekintetében, de folyamatosan csökken, és voltak olyan kollégák, akik ezt még mindig túlságosnak tartják, ezért fontos lenne jelezni azt, hogy a KAP az egyetlen olyan pán-európai szakpolitika, amely esetén a tagállami finanszírozás helyébe lép nagymértékben a közös finanszírozás. Reális alternatívák nélkül nem tudjuk a kapot csökkenteni, hiszen biztosítani kell az élelmiszerellátást, a termékellátást, és biztosítanunk kell a szabadkereskedelem fenyegetése ellen a védelmet a gazdák és a gazdaságok számára, hiszen a multinacionálisok fenyegetik őket e tekintetben Frakciónk szintjén úgy gondoljuk, hogy fontos lenne tovább lépni, mert a KAP reformja már elindult, és gondolkodnunk kell egy általános európai modellen, itt szociális, ökológiai szempontok is fontosak, de a támogatási kultúráról át kéne térni a gazdák jogainak a kultúrára. Ez fontos lenne a termelők számára. A köl környezeti és az emberi egészségi költségeket internalizálni kellene, hiszen a hagyományos ipari jellegű mezőgazdasághoz képest fontos, hogy középpontba állítsuk a környezetvédelmet és a közegészségügyet. Köszönöm. Dziękuję pani poseł Martinez. Köszönöm szépen. Köszönöm Martinez asszony. Heisler igazgató úr, kérem röviden fogalmazzon. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Igen, nagyon röviden fogok fogalmazni. Csak néhány témával szeretnék foglalkozni, és néhány témára szeretném felhívni a figyelmüket. A Brexit az első, igen, nagyon jól tudjuk, de 2018-ra nem lesz költségvetési ennek, természetesen 2019 az már egy más történet. Aztán szeretném felhívni a figyelmét a jövedelmek kérdésére. Látjuk, hogy ez sokkal alacsonyabb szint, mint a korábbi években volt, hiszen itt visszatértük a normál eljárásra, és a jövedelem ezen az oldalon, a várt jövedelem sokkal alacsonyabb. Aztán a közvetlen kifizetéseknél a pozitív hír, úgy tűnik, hogy most már teljes sebességgel működik, ez a magas szintű, a végrehajtás a tagállamok szintjén, ez egy pozitív változás. és röviden a piaci intézkedésekhez is szeretnék hozzászólni. Látják, hogy semmilyen kreditet, hitelt nem írtunk elő az állattenyésztés területére. 71 millió van a gyümölcs és zöldség szektorra, de a bizottság természetesen nyomon fogja követni az eseményeket, hogyha bármi történik az állattenyésztés területén, akkor készen állunk a reakcióra aztán az MFF által meghatározott keretek között vagyunk, az egyetlen pénzügyi jellegű intézkedés az a válság forrás fölállítása, az egy specifikus eljáráshoz tartozik, ezt tudják. Vidékfejlesztés területen is a jó a hír, mert most már teljes mértékben működik ez a téma a kifizetések területén, és úgy gondolom, hogy beszámolhatunk arról, hogy a vidékfejlesztési programok nagyon jól alakulnak. Szeretnék köszönetet mondani a pilota projekt javaslatért. Úgy gondolom a bizottság hivatalos választ küldött, vagy fog küldeni erre, és a tárgyalások során majd erről is egyeztetünk. Még egyszer elmondanám eljárási szempontból, hogy egy módosító levelet fognak kapni tava ősszel, amely figyelembe fogja venni a legutolsó közvetlen kifizetési végrehajtásra vonatkozó adatokat. Ugye, ahogy tudják, csak október végén állnak majd rendelkezésre ezek az adatok, de majd az egyeztetési eljárás részét fogják ezek képezni. Köszönet a támogatásért, amit az előadó is említett. A bizottsági javaslat helyreállítására vonatkozóan, hiszen tudják, hogy a tanács előtt ez majd milyen sorsra jut. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr. Andrew úr, tessék. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A pilota projektek témájához szeretnék hozzászólni. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontosak ezek, és hogy foglalkoznunk kell ezekkel a témákkal. És itt fontos figyelme vennünk, hogy európai szinten alapvető, hogy gyorsan előrelépjünk ebben a témában, hogy kivizsgálást végezzünk konkrétan az összes szőlő termesztés területén. Ugye felmerült a múlt század elején a filoxéra milyen kárt okozott, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy foglalkozunk ezzel a témával konkrétan. Köszönöm szépen! Az előadónak újra megadnám a szót, tessék, mert még van időnk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az elnök sajnos mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje július 15-e, és a koordinátorok megadják a jóváhagyást. A következő pont jön, delegált jogi aktus. Onofri urat üdvözöljük, aki a C2 osztály vezetője, amely szaszes italokkal foglalkozik. Május 19-én küldték meg a parlamentnek a delegált jogi aktust, amely a 607-2009-es szabályozást hivatott megváltoztatni, és a bortermékek címkézésére vonatkozik. 2017 július 19 éig jelezheti az Európai Parlament, hogy ellenvetéssel kívánna élni. A, a néppárti kolléga Franz Bogovics azt kérte, hogy a határidőt hosszabbítsuk meg. Az Európai Bizottság meg akarja hosszabbítani a határidőt, annak érdekében, hogy Horvátországnak megadják a lehetőséget, hogy a Hrvatska Isztra ö, ö, megfogalmazást helyettesítsék a terán fogalommal a címkéken. Azt hiszem, hogy Onofré úr talán röviden ismertethetné a helyzetet. Igen, bonyolult a helyzet. Talán jobb lenne, hogyha borkóstolót is tarthatnánk, lehet, hogy ez megkönnyíteni a dolgunkat, lehet jobb módja lenne a témával való foglalatoskodásnak. Köszönöm. Chairman, I hope so. I hope... Köszönöm, elnök úr. Igen, remélem, hogy el tudom oszlatni a kételyeket, az ön és mindenki más kételjeit itt a teremben. Ez, hogy szeretném üdvözölni a lehetőséget, hogy a bizottság véleményét be tudjuk mutatni az Európai Parlamentben első alkalommal a jogi aktusról. A tanácsi szinten ez már megtörtént, de európai parlamenti szinten még nem. A legfontosabb azzal ellentétben, mint amit néhány érdekelt fél terjeszt, ez eh, nem egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amely két eh, Európai Uniós tagállamot illet, nem. Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egy kivételt eh, tartalmaz az általános borcímkézésre vonatkozóan. Az általános szabály a borszipkézésnél nem engedi meg egy olyan borszőlő fajta megnevezését, amely tartalmaz eredet megjelöl, védett eredet megjelölést. Ugyanakkor a közös piacszervezési intézkedések lehetővé teszik a bizottság számára, hogy az általános ö, szabálytól el lehessen térni, hogyha két feltétel teljesül. Az első, hogy bizonyítják a faj meglétét, hogy az, az ott megnevezés szerinti faj, faj létezik, a másik, hogy a csatlakozás előtt már használták ezt a nevet. És ez a két feltétel a jelenlegi esetben teljes mértékben teljesül. Jelenleg 53 ilyen derogáció létezik az EU-ban a borok területén, és ez minden termelő tagállam számára előnyös. Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Németország, Görögország, Románia, Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Hollandia is ide tartozik. Tehát semmi oka nincs a, annak, hogy másképp kezeljük ezt a konkrét esetet, a, amikor egy tagállamban vagy egy tagállamnak megadtuk hasonló esetben, megkapta ezt a lehetőséget, és más országban, más tagállamban levédett nevet használnak borszülő megnevezésként, egy borcímként. Egyáltalán nem más itt a helyzet, mint a egyéb derogációk esetén. És éppen ezért az egyenlő bánásmód elvét tiszteletben tartálva a horvát igényt el kell fogadni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy ez a felhatalmazás alapuló jogi aktus a például Terán szlovén termelőit nem érinti, hiszen ő nekik exkluzív joguk van a terára. Ez továbbra is exkluzív eredet megjelölés lesz Szlovénia számára. A bizottság úgy gondolja, hogy a jelenlegi derogáció jobb védelmet biztosít a például Terán számára, hiszen itt egy a különleges eljárásról van szó. Szóval nem szabad félrevezetni a fogyasztót, Ebben az esetben ez igaz, és a szlovén és a horvát hatóságokat is kötelezi, hogy megfelel lépjen fel a potenciális szabálytalan borcímkézés esetén. Proszę, pani, e, Köszönöm szépen. Többen kértek szót ebben a témában. Úgy gondolom, hogy egy perc, egy perc, 30 másodperc mindenkinek meg fog felelni. Petér, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének a bevezetőt, és szeretném hangsúlyozni, hogy ellenzem a határidő bármiféle meghosszabbítását, mert ezzel elodáznánk a delegált jogi aktus hatályba lépését. Úgy gondolom az Európai Bizottság az egyetlen lehetséges döntést hozta meg, amely az Európai Uniós jogszabályok értelmében lehetséges, valamint az korábban meghozott hasonló döntések alapján sok olyan kivétel létezik EU-s szinten, ahol a szőlőfajta nevének megjelölése, illetve említése lehetséges. 53 kivétel tartalmaz a lista, a teránra vonatkozó kivétel csak egy lenne a sok közül, Szlovénia egyébként él a kivétel lehetőségével egy olyan, olyan szülőfajták esetében, amelyik Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Németországban is előfér, előfordulnak. Ezért nem tudom elfogadni Szlovénia álláspontját. Horvátország esetében meg akarja akadályozni azt, ami az ő esetében lehetségesé vált. Három éve húzódik az ügy, ez idő alatt a horvát termelők hátrányos helyzetbe kerültek, és indokolatlan pénzügyi gazdasági kár keletkezett a számukra. Horvátország egyébként megfelelt a kritériumoknak, az Európai Uniós jogszabályoknak, ezeknek megfelelően nyújtotta be a kérelmét, a kivételre vonatkozólag, ezért nincs semmi oka, hogy elodázzuk a hatályba lépést és így lehetségesé válna, hogy a Horvátszka Isztra megjelölést helyettesítse a jövőben a terán megjelölés a horvát borok címkéjén. Köszönöm szépen. Bogovic, bardzo proszę. First of all, I protest. Bogovic képviselője szó. Nem, nem fogadom ezt el. Több mint egy percre van szükségem, hogy a javaslatomat ebben a témában ismertetni tudjam. A terán az egy védett bornév, hagyományosan refacskó grép, krász bortermő területén állítják ezt elő. Ez egy specifikus terület, és a bor védelmére 79-ben Szlov- Jugoszláviában került sor, majd 97-ben Szlovéniában, és az EU jogalkotás alapján védett eredet megjelölés érvényes 2006. február 17-től eu szinten. A tagállamok, tehát amelyek tehát, hogyha az EU-ban valaki egy, egy tagállam címkézni kíván egy bort, és a bor szőlő megjelölés, egy máshol védett megjelölés, akkor ott meg kell felelni az EU előállásoknak, az EU rendeleteknek. Igényt lehet erre benyújtani, új védett megjelölés keretében, vagy pedig a csatlakozási szerződés keretében, vagy pedig a harmadik országgal kötött megállapodás alapján, hogyha az EU területén már ez a név védett. A Horvátország a csatlakozás előtt nem nyújtott be ilyen igényt, a Terán nevű borszőlőt nem kívánta fölvenni a kizáró, vagy a kivételes listára, mint más borszőlők esetében. Aztán valami szokatlan történt, ahogy egyébként a felhatalmazás alapú jogi aktusban látjuk, a bizottság, az Európai Bizottság megígérte Horvátországnak, hogy a témával a csatlakozás követően foglalkozni fog. És miután Szlovénia nem ment bele, hogy föladja a bor megnevezés védelmét, most az Európai Bizottság felhatalmazás alapul jogi aktussal ezt el akarja érni. A bizottság ezzel jelentősen beavatkozott a jelenlegi e, védett eredet megjelölések kérdésébe, és legalizálta a meglévő jogtalan gyakorlatot, Horvátország részéről, ami az EU jogot megszegik. Kedves kollégák, a Pandora szerencéjét nyitjuk meg, hogyha ö, a védett megjelölést a regisztráció során így megengedjük, pedig ez mérföldköve a kapnak. Kedves magyar barátaim, holnap esetleg felhatalmazás alapból jogi aktussal kivételt lehet majd biztosítani a védett tokai megnevezés használatára is. Aztán egy nap persze felmerülhet az is, hogy a baroló olasz tipikus piemontei bor elnevezést máshol használják, és ezt a nevet más ország a boros palaszkjára föl kívánja majd vinni. Szerintem ez elfogadhatatlan, és meg vagyok arról győződve, hogy ez a felhatalmazással állapotó jogi aktus fontos precedens lesz az összes jövőbeni eljárás tekintetében, amikor borcímkézésnek kivételt akar elérni valaki. És pontosan ezért kérem önöket a szlovén terren bor termelők nevében, hogy a két hónapos határidő fogadjuk el azért, hogy a felhatalmazás alapuló jogi aktus ellen ellenvetéssel lehessen élni. Köszönöm szépen. Más felszólalóknak nem adom meg a szót. Peti asszonyhoz szeretnék fordulni. Kérdezem, hogy Tehát önök arányosan megkapják a lehetőséget, illetve ön megkapja a lehetőséget, hogy reagáljon Bokovics úr felszólására, és Pikula úrnak adom most meg a szót. Az Európai Bizottság képviselőjétől hallottuk, hogy a delegált jogi aktus lehetővé teszi Horvátország számára, hogy a a horvátszka isztra védett eredmény eredet megjelölése rendelkező borok címkén a terán szót tüntesse fel. Ez az ügy már négy éve ez eh, folyamatosan késedelmet szenved, eh, mindig is, eh, és ezzel nagyon nagy gazdasági károk keletkeztek. Horvátország eregetett a jogi követelményeknek, és az EU szabályokkal összhangban alkalmazta az eredet megjelölést, a Horvát Köztársaság uniós történő csatlakozási szerződésével összhangban jártunk el. E, úgyhogy e, egy olyan jogi aktus elfogadása, amikor is a e, terán szó szerepelne a Hidvacka Isztra védett eredet megélése helyett. Ez egyszerűen egy olyan intézkedés, ami megsérti a tisztességes versenyt, Kérem, hogy a halasztásra vonatkozó kérelmet ne támogassák. Kovcsics képviselő. Az a helyzet, hogy Isztriában 80 éve termelnek terem szőlőt, és az is igaz, hogy Isztriában, nálunk, az én hazámban a terán szinonimája a vörösbornak. 80 éve termelünk olyan bort, amelyet dokumentálnak a Velencei Köztársaságból és az osztrák-magyar monarchiából származó dokumentumok is. Ezek mind azt mutatják, azt bizonyítják, hogy mi egy hosszú hagyományra tekintünk vissza. Nem akarunk senkitől semmit elvenni, csak meg akarjuk védeni azt, ami a miénk. Ha tiszteljük a sokszínűséget, a hagyományt, a helyi regionális identitást, a mezőgaz, amely megnyilvánul a mezőgazdasági termékekben és Európában, és hogyha tiszteletben tartjuk az értékeinket itt ezen a kontinensen, akkor kérem, szavazzák le a határidő meghosszabbítását, mert ez a további két hónap semmiféle eredményt nem fog hozni, 5-6 éve próbálunk már megállapodni a szlovén barátainkkal. Én egy határokon átnyúló lehetőség, illetve megoldást javasoltam, mert hát a teránt egyébként nem csak Horvátországban és Szlovéniában állítják elő, hanem például Olaszországban is. De egyik javaslatunkat sem fogadták el. Ezért azt gondolom itt az, ideje, az idő lejárt, jó lenne, hogyha az Európai Bizottság javaslatát támogatnánk, illetve, illetőleg nem támogatnánk a határidő meghosszabbítását, mert ez csak újabb nehézségeket hoz majd, mert két hónap alatt nem fogunk döntésre jutni, ezért arra kérem a kollégákat, hogy szavazzanak a javaslat a meghosszabbítás ellen. Köszönöm szépen, Dessz úr. Köszönöm, elnök úr. Koordinátorként a frakcióm nevében annyit mondanék, hogy szabad lelkiismeret szerinti szavazás mellett döntöttünk, nincs frakció irányvonal, senkit nem akarunk befolyásolni. Még csak annyit hadd mondjak, hogy a koordinátor vagyok, először fordult elő, hogy ilyen teljesen lelkiismereti szavazást tettünk lehetővé. Többen azt kérték, hogy ne szavazzuk meg a határidő meghosszabbítását. Németország eh, profitál ebből a kivételből, ezt is el kell, hogy mondjam. Eh, az 52 derogációnál mi is benne vagyunk, és nem szeretnénk, hogyha ezek megszűnnének. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Czy jeszcze... Köszönöm szépen, rendben van. Ezzel mindenki megkapta a szót, nem még meg Guinness asszony kér szót, parancsoljon. Elnök úr, csak annyit mondanék, hogy lehetetlen döntést hozni, amíg nincsenek itt kóstolók ebből a borból, hogy a kollégák megízleljék ezeket a borokat. Igen, most már tudom, hogy miért olyan sokan szavaztak önre, amikor az Európai Parlament alelnökévé választották. Ez most teljesen egyértelművé vált. Maga az ötlet egyébként valóban kitűnő. Egy hasonló kérést már én is megfogalmaztam korábban, de hát sajnos elutasították. Rendben van, akkor szavazunk elektronikusan. Tehát a határidő meghosszabbításáról szavazunk, amennyiben ez a meghosszabbítjuk a határidőt, akkor szeptember 19-éig kellene döntést hoznia a parlamentnek. Tehát ahogyan mondtam, most csak a határidő meghosszabbításáról szavazunk és ez azt jelenti, hogy szeptember 19-ig hosszabbítjuk meg a határidőt, hogyha ez az opció nyer a szavazás során. Megnyitom a szavazást. Lezárhatom a szavazást. Még egy szavazat hiányzik. Szendra képviselő. Lezárom a szavazást. Látjuk az eredményt, 5 igen, 26 nem, és 7 tartózkodással elutasítottuk a határidő meghosszabbítását. Państwa, bardzo dziękuję. Przechodzimy, jeszcze mamy jeden punkt. Ez az eredmény tehát. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, és még egy napirendi pontunk van, a koordinátorok eh, ajánlásával kapcsolatban ezt megkapták elektronikusan és eh, írásban is. Hogyha nincs ellenszavazat, akkor eh, elfogadottnak tekintem ezt az ajánlást, és ezzel is zárjuk a mai ülést. Ez volt az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt. Valamennyiüknek nagyon kellemes nyári szabadságot kívánok, bár pihenjenek sokat, hiszen a nyári szünet után nagyon kemény munka vár ránk, gyűjtsenek erőt. Mindenkinek tehát kellemes nyarat kívánok. Az elnök úr kedvesen a tolmácsoknak is megköszöni a munkát. Nagyon jó az is, hogy időben 20 perccel előbb befejeztük az ülést. A ah,